Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Foglaljanak helyet. Can begin the work of the Regi Committee for today's session. Megkezdjük a Regi Bizottság ülését tehát. Köszönöm, hogy elfoglalták a helyüket. A napi rend elfogadása lesz az első pontunk. Mindenki tájékoztatnom kell arról, hogy a napirendet változtatjuk, arra kértek a képviselők, a napirendi pontok, a 4-es és 5-ös napirendi pont sorrendjét felcseréljük. Ez azt jelenti, hogy elősz, előre vesszük a világbankkal folytatott eszmecserét, és utána fogjuk a négyes pontot megvitatni. Ez elfogadható-e mindenkinek? Kérdezem a képviselőket. Ha igen, akkor így fogunk eljárni. És akkor ezzel az egy változtatással kérem, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetünket. Köszönöm, akkor ezt elfogadottnak vesszük. És ezek után az elnök közleményei következnek. Nincsen túl sok bejelenteni valom. Sikeres volt a szlovén misszió, a szlovén delegáció látogat, szlovéniai delegáció látogatása, de Fanisterroy úr majd be fog számolni erről. És ezzel rá is térünk a napi rendünk harmadik pontjára, ez pedig egy jelentéstervezet megvitatása lesz. A strukturális reform támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása. Az előadónk Róza Tomásics asszony, az első eszmecserét már megtartottuk, és a módosítók benyújtásáról, szavazásról az ütemtervet megállapítottuk, úgyhogy megadom Tomasics asszonynak a szót elsőként, és utána pedig az árnyék előadókkal fogjuk folytatni. Parancsoljon, Tomasics asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is mondom mindenkinek, hogy horvátul fogok beszélni. Köszönöm. Tehát 2017-ben a strukturális reformokat támogató programot végrehajtották. 2010, a 2017-2020-as időszakról van szó, a költségvetés pedig 142,8 millió euró. A cél az volt, hogy a tagállamok kapacitását erősítsék, arra, hogy strukturális és adminisztratív reformokat hajtsanak végre, amelyek növekedést támogatnak és ezen kívül további támogatást kapnak az, az EU-s alapok abszorpcióját segítendő. A tagállamok kérése alapján adja a bizottság ezt a támogatást különböző politika területeken. A tapasztalatokból az derült ki, hogy sok tagállam jelentkezett, kért ilyen támogatást, és valamennyi politikai terület érintett volt. Például közigazgatás, irányítás, bevételek kezelése, államkincstár kezelése, növekedés, munkaerőpiac, oktatás, egészségügy, a szociális szolgáltatások, pénzügyi ágazat, illetve hozzáférés a finanszírozáshoz, tehát tényleg több területen is kértek támogatást az a cél, hogy ne kettőzzünk meg semmit, hanem az SRSP programot működjön, ahol nincsen segítség, és a tagállamokat a projektek előkészületi munkálataiban is támogassák. Gyorsan kell reagálni, hozzáadott értéket teremteni, időben segíteni a tagállamokat a folyamatban. És ezért nem is lep meg bennünket egyébként, hogy ekkora az érdeklődés ez iránt a program iránt, a strukturális reform támogató program iránt a partnerségi elvek alkalmazását garantálják, tehát a szociális partnerek, illetve a civil társadalom bevonására kerül sor, amikor elhatározzák a tagállamok, hogy milyen strukturális reformstratégiát követnek. És a monitoring eljárása is igaz ez az európai szemeszterben. Annak érdekében, hogy ezt az elvet valamennyi tagállam érdemben végrehajtsa. a strukturális reform támogató program forrásainak növelése úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy más alapok ne legyenek vesztesei ennek. A tagállamok már megfogalmazták a saját reform célkitűzéseiket, és azt javaslom, hogy az SRSP úgy működjön, amely a legjobban támogathatja az egyes országokkal kapcsolatos ajánlásokat. A szociális és gazdasági fejlődési célkitűzés, jobb munkahelyek megteremtése, versenyképesség, a szolgáltatási és a termelőszektorban is, aztán az adminisztratív és intézményi munka minőségének javítása, hatékony közszolgáltatások, a környezetvédelem fenntarthatósága, ezek mind olyan területek, ahol a reformokat végrehajtják a reformok, igazíthatók az egyes tagállamokhoz, illetve a nemzeti reformprogramokhoz is e, igazíthatók és elkerüljük azt, hogy mindenkire ugyanazt a sapkát húzzuk rá, úgymond. Az SRSP kiegészítését uh, úgy kell finanszírozni, hogy az más uh, programoktól ne vegye el a pénzt. A bizottság uh, kezdeményezése ez az Európai Strukturális és Befektetési Alapok finanszírozásából kiderült, hogy a 2019-20-as évben nincsen mozgástér arra, hogy a meglévő forrásokkal az SRSP topapját végre lehessen hajtani. Az MFF fejezetek közötti átmozgatás csak felülvizsgálattal lehetséges, vagy pedig a vésztartalékok felhasználásával. Az MFF rendeletben a különleges intézkedések szerepelnek. A bizottság ezt megvizsgálta, és úgy ö, arra következtetése jutott, hogy csak a rugalmassági eszközből lehet az SRSP feltöltését megoldani. A helyes regionális hatóságokat informálnunk kell erről a programról és az összes lehetőségről, amelyet ez az SRSP program felajánl, azért, hogy elkészíthessék a vonatkozó projekteket. Az Kérdés, hogy az Európai Bizottság milyen eszközöket kíván használni a strukturális Reformtávogató program reklámozására tagállami és EU-s szinten. Most pedig azzal zárnám, hogy várom a kollégák javaslatait, remélem, hogy jó munkát végzünk, és hogy mielőbb véglegesíteni tudjuk ezt a jelentést, azért, hogy a tagállamok akár már idén októbertől beadhassák a terveiket, a projektjeiket. Nagyon fontos a strukturális reform támogató program, ugyanis nagyban segíti azokat a tagállamokat, amelyek eddig nem tudtak jó eredményeket elérni az alapok abszorpciójában, mert ez ezt is segíti az abszorpció javítását, és így csökkennek a gazdasági egyenlőtlenségek. Köszönöm. Shadow Reporters Miss Malek. Köszönöm szépen, most Malagyics asszony, ez egyik árnyék eladó kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a strukturális reformokra valóban szükség van, és ezeket végre kell hajtani, ahhoz, hogy jobb eredményeket érjünk el a gyakorlatban de azt gondolom, hogy világos üzenetet kell küldeni a módosítónkkal, mégpedig arról, hogy politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy a megfelelő végrehajtás megvalósuljon a reformokkal kapcsolatban. A másik, hogy a politikai akarat, valamint a jó eredmény érdekében támogatni kell a megállapodásokat a társadalom különböző csoportjaival. Meg kell győződnünk arról, hogy a helyi és regionális hatóságok is be vannak vonva a szociális partnerek szintúgy, tudósok, vagy más érdekelt felek, akik szintén ö, fontosak a téma szempontjából, szintén be legyenek vonva, illetve a reformok fenntarthatósága is biztosítandó. Végül adhatunk technikai támogatást, finanszírozhatjuk tagállami szinten a reformprogramokat, de nem lesznek eredményeink, hogyha csak a nemzeti kormányokra számítunk, és minden szabályozást rájuk bízunk. A társadalom többi részét pedig kihagyjuk. Azt gondolom, hogy az üzenetünk ezekkel a módosítókkal nagyon világos kell, hogy legyen, ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk a fenntarthatóságot és a megfelelő eredményeket. Az első tehát a politikai akarat és a megállapodás és a társadalom különböző csoportjának a támogatása. A második az eredmények, illetve a strukturális reformoknak az eredményei, amit válunk. Célunk hogy a szakpolitikák megfelelő gazdasági koordinációját elérjék, és így a struktúrális reformokat az, a szemeszterrel és az országspecifikus ajánlásokkal összehangoljuk. Az Európai Monetáris Unió lábráállításával is szeretnénk ezt összehangba hozni, valamint azokkal a reformokkal, amelyek az EU alapok jobb abszorpcióját biztosítják. Ez kapcsolódik a kohéziós politikához. Most a jelentéstevő javaslatát meghallgatva látjuk, hogy a jelentéstevő azt mondja, hogy egy kicsit jobban kéne összpontosítani a reformokra, azokra, amelyek a koherens politikákkal összefüggenek az egy dolog, hogyha mindent támogatunk, de akkor mivel csak egy kicsi eszköz áll a rendelkezésünkre, nem tudunk mindent lefedni. Ezért nagyon fontos prioritási sorrendet felállítani és eldönteni, hogy mi az, amit támogatunk, mert mindent nem tudunk. És végül még egy dolog, a következő napi rendi pontunkat is említenem kell. A közös rendelkezésekről szól rendelt megváltoztatása, mivel itt is a strukturális reformokra felhasznált teljesítmény tartalékokat említjük. Ebben most a gazdasági koordinációra és a gazdaságpolitikára és az, a monetáris unióra összpontosítsunk, hiszen a kohéziós politikát már lefedi a másik napirendi pont. Nagyon fontos, hogy legyenek az üzeneténk világosak. Különösen akkor, amikor a jövőre és jövőbeli programokra gondolunk, mit szeretnénk látni. Hogy egy strukturális reformtámogató programnak mi legyen a jövője. Nagyon fontos, hogy világos legyen az üzenetünk, hiszen már most a jövőt is befolyásolják ezek a döntések. Nos, tehát legyen ez világos. És amikor a finanszírozás forrásairól beszélünk, nagy örömmel látom, hogy a bizottság javaslata kimondja, hogy a rugalmassági eszközt fogjuk használni, ezt a 80 milliót. Ez nagyon jó hír. A korábbi eszmecserékre alapozva azt látom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a rugalmassági eszközt kell felhasználni, hiszen itt a kohéziós politikához kapcsolódó reformokról nem beszélünk, hanem a többi reformról beszélünk. Úgyhogy itt a rugalmassági eszköz alkalmazandó, nem a kohéziós politika eszközei. De mi legyen az üzenetünk tehát a jövőre? Külön költségvetési sor lesz? Hogyan fogjuk finanszírozni? Hogyan fog mindez kapcsolódni a kohéziós politikához és a technikai segítségnyújtáshoz? Ezeknek az elhatározása, körülhatárolása nagyon fontos, mert most jön majd az Európai Bizottság javaslata, Számos különböző jelentést fogadtunk el már a mi szakbizottságunkban is, a költségvetés és egyéb szakbizottságokban is a témában, úgyhogy ideje világosan megfogalmazni az álláspontunkat a kohéziós politikáról és annak a kapcsolatáról ezzel az eszközzel. a jövő szempontjából fontos mindez, hogy lássuk, hogy hogy, hogy fog kinézni a jövő. Most éppen gyakorlunk, és most a módosítóink révén ez világossá kell, hogy váljon. Ennyi, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Krél asszony következik. Danke. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy tisztáznunk kell először is azt, hogy miről beszélünk, miről van szó. Egy ilyen eh, SRSP eszközre vonatkozó javaslat a bizottságtól azért érkezett, hogy támogassuk a tagállamokat eh, a reformok végrehajtása során, és a segítség nem azt jelenti, hogy elvégezzük helyetetek a reformokat, hanem ennek az eszköznek az kéne legyen a célja, hogy eh, szakértőket bocsát a tagállamok rendelkezésére azért, hogy azok végrehajthassák a reformokat. Ez a technikai segítségnyújtás eszköze, a ebből lett finanszírozva az első részben, és ezért hangsúlyoztuk, hogy ha mi adunk forrásokat, akkor a kohéziós politikához kell, hogy kapcsolódjon most a javaslat más. Még mindig a mi szakbizottságunk foglalkozik vele, de a finanszírozás nem a technikai segítségnyújtás keretéből érzne, az előadó is leszögezte, hogy a rugalmassági eszköz keretéből nyújtanánk a finanszírozást, ezzel azonban kivéve azt a tényt, hogy eredetileg itt kezdődött ez a vita. Tulajdonképpen a kohéziós politika köréből ez kikerült, hiszen a kohéziós politika keretéből már nem nyújtunk forrásokat, ezért én azt támogatnám, hogy egy kicsit távolodjunk el a kohéziós politikával való szoros kapcsolattól, és inkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a tagállamok a bizottsággal együttműködve kapjanak szakértőket a strukturális reformok végrehajtásához, és az egész eljárást ne bonyolítsuk még inkább. Ugyanis itt valóban nem arról van szó, hogy végrehajtsák a reformokat, hanem segítséget nyújtsunk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, mi az, ami lehetséges, mi az, amit végre lehet hajtani. Éppen ezért én azt javasolnám, hogy a helyi, regionális hatóságokkal való összefüggést ne fogalmazzuk meg ilyen erősen, ugyanis ha a tagállamok esetében a helyi hatóságokat, a helyi önkormányzatokat is meg kell kérdezniük, konzultálniuk kell velük, illetve a kutatókkal, akkor talán ezekre a szakemberekre már nincs is szükségük. Ezáltal az egész nagyon rugalmatlanná válna. Be kell valljam, én voltam az első SRSP jelentése kapcsolatban az előadó, csak akkor értettem meg az egészet, amikor a szakértőkkel egyeztettem. Némi időbe tellett, míg megértettem az egészet. Tudom, hogy Lambert és én együtt dolgoztunk annak idején, egy kicsit hátraléptünk, és azt mondtuk, hogy igen, a strukturális reformokat a tagállamokban úgy kell végrehajtani, ahogy azt eltervezték, ahogy azt szervezetileg kidolgozták, eltérőek a parlamenti részvételre vonatkozó előírások a tagállamokban, de természetesen ezt meg kell oldani. Nem a mi érdekünk az, hogy még újabb akadályokat támaszunk annak érdekében, hogy felhasználhassák ezt az SRSP eszközt. Úgy gondolom, hogy körültekintőbbekkel kell legyünk. Még egy megjegyzésem volna. Én is úgy gondolom, hogy nem lenne szabad túl bonyolítanunk ezt úgy, hogy a jövőben az eurót használó országokat is beemeljük a hatályba. Feltételezem, hogy Juncker bizottsági elnök úr talán májusban az MFF-fel kapcsolatban előterjeszt egy javaslatot, egy csatlakozási eszköz vonatkozásában, akkor viszont nem kell itt ebbe az eszközbe beemelnünk mindezt. Én úgy gondolom, hogy az eszköz sikeres, máskülönben nem állna fenn ez a probléma, hogy elfogyott a pénz. Szerintem egy egyszerű rendeletre volna szükség, amely kevés további feltételt támaszt, annak érdekében, hogy tényleg működőképes legyen. Máskülönben előállhat egy olyan probléma, hogy októberig nem fogjuk tudni ezt végrehajtani. És minél hosszabb időt vesz igénybe, ha jól értettem, most már egyáltalán nincsenek források, és minél hosszabb időt vesz igénybe a parlamentben a döntéshozatal, aztán jönnek még a háromoldalú egyeztetések is, annál bonyolultabb lesz az egész, és úgy gondolom, hogy egy kicsit le kellene lassítanunk ezt a tempót, és éppen ezért az előadó által javasolt módosítókat kellene elfogadnunk, nem kellene újból feltalálnunk a spanyol viaszt. Azt hiszem ez így elegendő lenne, ami pedig a teljesítmény tartalékkal kapcsolatos vitát illeti, erről fogunk beszélni. Tudják, hogy ezzel kapcsolatban is egyértelmű az álláspontom, de talán ezt majd a későbbiekben fogjuk megvitatni. Itt azonban azt javasolnám, hogy ha lehet, akkor minél egyszerűbb legyen ez a javaslat, és bürokrácia mentesebb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE részéről Jakovcsics úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, Tomásics, Maletics és Krél kolléga már részletesen beszéltek, nem szeretném megismételni az elhangzottakat. Most ezért nem szeretnék bele menni olyan témákba, amelyekkel amúgy is egyetértünk, hanem sokkal inkább a Krél asszony által legutóbb felvetett, felvetett legutóbbi pontról szeretnék szólni, az euró bevezetéséről, illetve az eurót övező politikáról az EU-ban. Úgy gondolom, hogy a strukturális reformok, amelyeket az eurót nem használó országok kell, hogy bevezessenek, mint például a versenyképesség erősítése. Ezek olyan politikák, amelyeket végre kell hajtani, annak érdekében, hogy versenyképesebb legyen a gazdaság. Ezek nagyon sok forrást igénylő reformok. A statisztikákból kiderül, hogy Csehország, Szlovénia és Szlovákia kivételével a többi úgynevezett új tagállam, amely már azért jó ideje tagja az EU-nak, de mégiscsak új, nem versenyképes, nem egyforma módon versenyképes. Éppen ezért nagyon sok forrást kell még rendelkezésre bocsátani. Én az eurót pártolókhoz tartozom, és azt szeretném, hogy az euró az egész unió valutája legyen, ehhez azonban szükség van bizonyos reformokra azon országok esetében, amelyek szeretnék az eurót. Persze ez nem mindenkiről mondható el. Horvátország szeretné bevezetni az eurót, mások is. Én úgy gondolom, hogy ha nem változik a helyzet, és ha Juncker nem vezet be egy újabb, nem ismertet egy újabb stratégiát az euró bevezetése érdekében, akkor talán nem lenne téves, ha időközben mi is foglalkoznánk ezzel a kérdéskörrel, hiszen végeredményben ez azt jelenti, hogy a kohéziós politika egy részét is érinti, a gazdaságot erősíteni kell, a versenyképességet erősíteni kell, annak érdekében, hogy egyszer be lehessen majd vezetni az eurót. Az én egyszerű feltételezésem közgazdászként az gyakorlatilag az, hogy az euró érdekében az egész gazdaságot erősíteni kell az euró. Szerintem egy sikertörténet, remélhetőleg egy tartós siker, és ezért azt szeretném, hogy más országok is az euróövezethez csatlakozzanak. Köszönöm szépen, Vana képviselő. Köszönöm szépen. Teri Reintke helyett szólalok fel ma. Ő az árnyék jelentéstevő ennél a dossziénál, és megkaptam a feljegyzéseit, amelyeket eh, szeretnék most néhány személyes észrevételek kiegészítve felolvasni. Számunkra, a zöldek számára az a fontos, hogy eh, megakadályozzuk, ugye az FC kapcsán ez már elhangzott, eh, hogy a kohéziós politika eszközeit használják fel, azt, hogy a finanszírozás egyéb hiányait pótoljuk. A zöldek ugye ezzel kapcsolatban nagyon kritikusak vagyunk, ezért szeretnénk hangsúlyozni, hogy szerintünk a konvergencia érdekében az euróra való felkészülés legjobb eszköze az, hogy erősítsük ezeket a forrásokat. Ugyanakkor látunk bizonyos pozitív fejleményeket is ebben a jelentéstervezetben, ebben a véleménytervezetben. Egyfelől örvendünk annak a javaslatnak, hogy a partnerségi elvet erősítsük, illetve bevonjuk a helyi és regionális önkormányzatokat, a szociális partnereket, valamint a civil társadalom képviselőit. A zöldek számára a partnerségi elv kivitelezése során ez nagyon fontos, és szerintünk ebben a tekintetben erősíteni kellene ezt a javaslatot. Annak is örülünk, hogy a rugalmassági eszközből is felhasználunk eszközöket, forrásokat, ugyanakkor a zöldek nem értenek egyet azzal, hogy a technikai segítségnyújtás eszközeit felhasználjuk az SRSP keretének növelése érdekében. Hogyan alakul majd az egész folyamat? Hogyan fogja a bizottság eldönteni, hogy milyen projekteket fog támogatni és milyen alapon? Egyértelmű eljárásokra és kritériumokra van szükség a projektek kiválasztása során, előtérbe kell helyezni azon projekteket, amelyek például a helyi és regionális önkormányzatokat is, a szociális partnereket bevonják, és egy saját finanszírozási arány, egy önrész nem szabad, hogy hátrányos legyen. Köszönöm szépen. Thank you very much. As I do not see any other shadow rapporteurs presented in the media, Nem látok árnyék előadót. A megszólaltakon kívül. Kérdezem, hogy van-e képviselő, aki hozzá kíván szólni, hogy ha nincs, akkor nagy örömmel szólítom a Gazdaság és Szociális Bizottság, illetve a Régiók Bizottsága intézményekből érkezett vendégeinket, akik ugyanennek a témának az előadói. És először Olga Rihennek adom meg a szót, aki ennek a dossziének az előadója, a régiók bizottságában. Parancsoljon asszonyom! Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, eh, hogy itt lehetek, és a régiók bizottságát képviselhetem a strukturális reform támogató programot, amikor 2017-ben javasolták, akkor is én voltam a felelőse a módosításnak is, amelyet most vitatuk, illetve március 22-én elfogadtuk a véleményünket. Az Európai Unió segítségét, tehát a strukturális reformtámogató programot elengedhetetlennek tartjuk, így lehet minden szinten a közigazgatást javítani a tagállamokban. Ez tulajdonképpen a reformok közül a legjobb, a legfontosabb. Ez az aggály egyébként, hogy ez megoldható-e, a gazdasági szemeszterben látszik, és a, az ajánlások 76%-a területi dimenziót érint, és ez azt jelenti, hogy a helyi és regionális hatóságokat érinti e, a gyakorlati megvalósítása. A legnagyobb része az adminisztratív kapacitás megerősítéséről szól, és olyan tagállamok, akik ajánlást kaptak az ilyen adminisztratív kapacitás javítására 25-en vannak. Akkor is, hogyha kevésbé fejlett régiókat érint ez, de látható a e, szám és a segítséget ajánlották bizonyos feltételek mellett. A helyi és regionális hatóságok, és hallottuk itt is az információt, a szerepe nagyon fontos, tehát ezt megerősítjük. A reformapartnerségben kell végrehajtani a kormányzat különböző szintjeivel. Elnézést kérek. Egy pillanat, az írott jegyzeteim, amelyeket felolvasok, a gépemről eltűntek. Un petit problème technique avec Nous avons... Megvan a papírom, tehát folytatom. Azt is kértük, hogy ezek a reformok tehát partnerségben valósuljanak meg a kormányzat különböző szintjeivel, és nagyon örülünk annak, hogy ezt a pontot látjuk abban a véleménytervezetben is, amelyet az Európai Parlamentben itt ma megvitatnak. Egységes útmutatásról beszélünk, amely az összes intézkedést egybefogva tartalmaz a kapacitásépítésre. Így lehet koordinálni a fellépést, de egészen ideig ez még csak oda vezetett, hogy ellenőrizzék, hogy ugyanazt a fellépést ne finanszírozzák duplán kétszer. 2020 után csak részletes értékelés alapján lehet ezt a fajta finanszírozást folytatni, és akkor, hogyha a kohéziós alapok finanszírozására ez nincs hatással. Ma azt kell megállapítani, hogy egyelőre nem tudunk válaszolni arra a ezekre a kérdésekre. A bizottság egyelőre nem adott elegendő információt arról, hogy ez a rendszer a feladat magaslatán áll, a helyzet magaslatán áll. Több mint 400 igénylést nyújtottak be több tagállamból és itt nincs szükség társfinanszírozásra, az elérhető finanszírozás viszont általában elégtelen. Tudjuk, hogy olyan reformokról van szó, amelyeket különböző területeken hajtanak végre, de ezek stratégiailag jelentős területek. Sajnos a régiók bizottsága konstatálja az átláthatóság hiányát, és teljes információt kérünk a bizottságtól, arra sürgetjük, hogy ezeket az információkat tegyék hoz, közzé, és csak akkor folytassák 2020 után ezt a programot, hogyha az értékelésből kiderül, hogy valóban szükséges. A strukturális reformok támogatására új eszközt jelentettek be a 2020 utáni időszakra. 2017. decemberében hozták ezt nyilvánosságra, és a régiók bizottság az nem támogatja ezt. Az eszköz összekombinálja a szubvenciót, ami az Európai Unió költségvetéséből származik, és technikai támogatást és több éves reformokat támogat a tagállamokban. Úgy véljük, hogy a források hiánya nem a fő oka annak, hogy ezeket a reformokat nem hajtották végre, vagy túlságosan lassan hajtják végre a tagállamokban. A másik oka ennek az, hogy a nemzeti szinten eh, nincs erre megfelelő eh, forrás biztosítva, és eh, ez nehézségekhez vezet, illetve természetesen a szakmai komplikációk, a humán erőforrások hiánya, és egyéb problémák is oda vezetnek, hogy nem vagy nagyon lassan hajtják végre ezeket a reformokat. Az országonként megfogalmazott ajánlásokat rögzítik, de ezeket nem hajtják végre elkötelezettséggel, és az Európai Bizottság nem vizsgálja ezt a kérdést hanem ehelyett egy központosított megközelítést javasol, és ez viszont oda vezet, hogy kizárják jelentősen a helyi és regionális hatóságokat a munkából, és ez pont az ellenkezője a kohéziós politikában megfogalmazott elvnek, a megosztott kezelésnek a partnerségben végzett munkának, és ezt kérjük a következő MFF-ben. Az a véleményünk, hogy a kohéziós politika szintén tartalmazza, kellene, hogy tartalmazza a strukturális reformok támogatását a területi kohézióban. A kohéziós politikát nem szabad megfosztani az eszközeitől, és a régiók bizottsága február 1-én el is fogadott egy állásfoglalást, amelyben határozottan elutasítja az Európai Bizottság javaslatát, amely a strukturális alapok rendeletét akarta módosítani a teljesítménytartalékra vonatkozóan annak érdekében, hogy a reform támogató politikára irányítsa át a forrásokat. A bizottság javaslatának a szubszidiaritás elvével kell összhangban lenni. A kohéziós politikának nem a strukturális reformok végrehajtásának támogatása a célja, hanem az, hogy a régió közötti eltérések csökkenjenek. A régiók bizottságát az is aggasztja, hogy a strukturális reformokat úgy támogatják, hogy társfinanszírozást nem kérnek, tehát ez úgy tűnik, mintha újra államosítanák a kohéziós politikát. És itt megint azt látjuk, hogy ellentmondás van a finanszírozás felhasználása, illetve azon kötelezettség között, hogy tematikus koncentrációt valósítsanak meg. Úgy tűnik számunkra, hogy a rendelet módosítása a jelen szakaszban bizonytalanságot, jogbizonytalanságot eredményezhet, illetve késedelmeket a program végrehajtásában, az FC alapvégrehajtásában. És ezért és sajnáljuk, hogy nem lehetett a bizottság állásfoglalásában figyelembe venni a kísérleti projekteket, és így tovább ezek indulnak, ezek egy hónap múlva fognak indulni. De mi ezen okok miatt elutasítottuk a bizottság javaslatát, és nem javasoljuk a jogszabály alkotást, az Európai Bírósághoz fordultunk a kettes jegyzőkönyv értelmében, ami a szubszidiaritás és arányosságról szóló szabályokat illeti. Tisztelt képviselők, a Régiók Bizottságának nevében örömmel várom a kölcsönös együttműködést ebben a témában, és megköszönöm a figyelmüket. Thank you very much for this very detailed... Köszönöm szépen a nagyon részletes véleményt, amit a Régiók Bizottsága nevében bemutatott. Most Pomieri úrnak adom meg a szót, aki ennek a témának a társ előadója, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Önje szó. Köszönöm szépen. elnökasszony. megköszönöm a lehetőséget. A bizottságunk két kérést kapott. Az Európai Parlament is kérte, hogy működjünk együtt és folytassunk eszmecserét. Mia Iveszkóval együtt voltam társ előadó. Március 14-én nagy támogatottsággal elfogadtuk a jelentésünket. Az önök kérésére reagálva elmondom, hogy a véleményünkben több ajánlást fogalmazunk meg a bizottság két javaslatával kapcsolatban és hát természetesen globálisabban ö, tekintjük át a helyzetet, a gazdaság és monetáris unió kiteljesítéséről van egy szó, annak érdekében, hogy valódi konvergenciát tudjunk biztosítani, nagyobb legyen a stabilitás és a jólét a tagállamokban, illetve az állampolgárok számára. A vélemény a legutóbbi sajtóközleményben megfogalmazottakat is újrafogalmazza, az ajánlásainkat is a bizottság által javasolt csomaggal kapcsolatban, ez a vélemény egyébként elérhető a terem járatánál mindenki számára. A strukturális reform támogató program esetében azt javasoljuk, hogy ezt adaptáljuk, szükséges az, hogy a tagállamok garantálják a partnerségel alkalmazását, és azt, hogy bevonják ebbe az, a gazdasági és szociális szereplőket, illetve a civil társadalom szereplőit amikor strukturális reformokat fogadnak el. A Európai Magatartási Kódex, amely a partnerségről szól, itt kulcsfontosságú, a befektetési alap felhasználására vonatkozóan szabályokat fogalmaz meg. Tehát a tagállamoknak ezt a, ehhez a kódexhez kell tartani magukat. egy tagállam, hogyha a partnerség elvét nem tartotta be, tehát a civil szervezet képviselőit nem vonta be a munkába, akkor ne kaphasson támogatást ezekből a forrásokból. Nem egy egyszerű konzultációt kérünk, hanem azt kérjük, hogy valódi folyamat legyen, ahol érdemben bevonják a többi szereplőt, ugyanúgy, ahogy nem sokkal előttem Meletics asszony is jelezte ezt. 2017-ben a költségvetés elfogadásakor kb. 22 millió eurós összegről volt szó, és több mint 200 kérést nyújtottak be a tagállamok, és ez 80 millió fölötti összegre rúgott. A program költségvetésének növelését pozitívan fogadtuk, viszont az intézkedése kapcsolatban a kétségeinket is megfogalmaztuk, hiszen ha látható, hogy a tagállamok által benyújtott kérések száma hogyan alakul. A program pénzügyi forrásait úgy kellene meghatározni, hogy más alapokat, más alapok forrásait ne sodorjuk veszélybe. E tekintetben teljes mértékben egyetértünk Tomasics előadóasszonynal. A bizottságnak átlátható módon kellene megfogalmaznia a szándékait azzal kapcsolatban, hogy az új költségvetést hogyan osztja fel, világos és objektív kritériumokat meghatározva a projektek kiválasztására, és garantál val minden tagállam számára az egyenlő hozzáférést ezekhez a e, támogatásokhoz. A kiválasztási kritériumok természetéről is információkat kellene e, biztosítania. Az országspecifikus ajánlások végrehajtását is kellene, hogy támogassa ez a program, illetve az EU általános célkitűzéseit, úgy, hogy folyamatos monitoring, illetve értékelés valósul meg az európai gazdasági szemeszter keretében. A cél a gazdasági és szociális fejlődés, és az új munkahelyteremtés, jobb minőségű munkahelyek, illetve a versenyképesség megvalósítása a szolgáltató ágazatban, illetve a termelő ágazatban, valamint a közigazgatás és az közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása. A strukturális támogató program nem, ke, nem szabadna, hogy azt eredményezze, hogy a tagállamok csak az Európai Unió finanszírozására eh, támaszkodnak. Ne felejtsük el, hogy a szubszidiaritás elvén nyugszik eh, ez, a tagállamok eh, felelőssége ez a terület, és azzal zárom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek ugye még nem részei az eurozónának, és azt javasoljuk, hogy rájuk különös figyelmet fordítsanak, a reformokat, segítsék a reformok végrehajtását, esetleg a kiegészítő finanszírozás megteremtésével. A szerződésben lefektetett kötelezettség egyébként ez, nincs senkinek mentessége két tagállamon kívül, tehát az eurozónához való csatlakozásra fel kell készülni, és ezeket a lépéseket európai szinten kell figyelemmel kísérni, a bevált gyakorlatokat pedig megosztani a tagállamok között, ez az egész folyamatra érvényes és hasznos egy adhok eseti kommunikációt megvalósító platform megteremtése. Nagyon köszönöm, fontos volt számunkra meghallgatni a Gazdaság és a Szociális Bizottság, illetve a Régiók Bizottsága véleményét. Meghallgattuk az árnyék eladók álláspontját is, és most az Európai Bizottság képviselőinek adom meg a szót. Merinda Carty, vagy én, ön, ön szól a fej, jó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megkaptam a szót. Néhány megjegyzésem lenne nekem is. Először is köszönetet mondunk a jelentéstevőnek a jelentés tervezetért, illetve az állásfoglalás tervezetért, ami támogatja az Európai Bizottság által javasolt változtatásokat az SRSP rendelethez. Általános támogatást érzékelünk a teremben az SRSP által támogatott munka irányába. Hadd pontosítsak néhány gondolatot a módosítókkal kapcsolatban, a módosításokkal kapcsolatban. Igyekeztünk a lehető legkisebb változtatás elvét alkalmazni. Miért? Azért, mert a rendeletet épp most, tavaly májusban hagyták jóvá. Egy éve létezik, ezért nem akartunk túl sokat változtatni azon, ami egy hosszú vita eredményeként jött létre, különböző cikkekről. Úgyhogy az igazán szükséges változtatásokra szorítkoztunk. Ebből az egyik az volt, hogy a költségvetést meg kellett növelni 80 millióra, azért, mert nagyobb igényeket támasztanak velünk szemben a két operatív körben. A második elem pedig az volt, hogy legyen egy nem euró övezeti országok számára is egy olyan munkafolyamat, ami segíti a csatlakozásukat. Sokat hallunk a gazdasági ellenálló képességről, és ez volt az egyik fő oka annak, hogy miért összpontosítunk a nem euróövezeti tagállamokra. A válság nyomán, a gazdaság és pénzügyi válság nyomán világosá vált, hogy a tagállamok nem töltöttek elegendő időt azzal, hogy erős és ellenállóképes intézményeket hozzanak létre, ami egy válsággal meg tudna birkózni. Ez különösen a nem euróvezeti államok számára volt fontos, mert fel kell készülniük az övezethez való csatlakozáshoz. Ez volt a javasolt módosításaink egyik mögöttes oka. A finanszírozási javaslatunk támogatását köszönöm. Megjegyezném azt is, hogy több probléma, amit itt ma felvetettek, már meg, volt, meg lett vitatva az SRSP előkészítő munkája során, például a partnerségi elv. Az első SRSP-ről szóló vitánk is kompromisszumos megoldást jelentett a tekintetben, hogy hogyan lehetnénk befogadóbbak a megközelítésünkben. Hatékony mechanizmust szeretnénk látni, ami jól működik. Ebben a mechanizmusban van egy szerep, már így is a regionális és helyi hatóságoknak, SLSP rendelet második cikke értelmében, ami támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak, de ide tartoznak a regionális és helyi szintű hatóságok is, és itt lép a be a képbe a partnerség kérdése. Tehát ez már az eredeti javaslatban is szereplő gondolat volt. Aztán a közigazgatás támogatása szintén lényeges terület, mert úgy érezzük, hogy ez jelentős része az állattalunk végzett munkának, és nagyon nagy igényeket látunk a tagállamok részéről erre. Ha szükség van rá, akkor tudunk példákat mutatni arra vonatkozólag, hogy milyen munkát végzünk. például a meglévő mechanizmus értelmében. Mindent összevetve, ezen a ponton azt mondhatom, hogy örömmel látjuk a támogatást, amit a javaslatunk irányába kifejtettek, és nagy öröm, érdeklődéssel várjuk a további munkát. Köszönöm szépen. Tomás is azt, hogy kívánja elezárni a vitát. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni minden kollégának a hozzájárulását a vitához. Nagyon jó együttműködésre számítok a szöveg véglegesítésében. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ahogy az imént is említettem, az első eszmecserére már sor került. Ma szélesebb körű vitát folytattunk a partnereink bevonásával, az EGSZB-ből és a Régiók Bizottságából A Regi Szakbizottság úgy értelmezi, hogy egy sürgős eljárásra van szükség, és támogatom Krél asszonyt, aki azt mondta, hogy fontos támogatnunk ezt a javaslatot, hogyha akarjuk látni a javaslatnak a hatását és az eredményeit is. Úgyhogy éppen ezért egy szoros menetrendet javasolunk, módosítók benyújtásának határidejét május 14 hétfőre tűztük ki, délután 5 óra a határidő. Az eredeti jogszabályról június 20-án tudunk szavazni. Mindenkit kérek, hogy készítsék elő a módosítóikat. Köszönöm a jelentéstevőnek a téma bemutatását, és mindenki másnak a részvételt a vitában. És akkor következhet napi rendünk soron következő pontja. Ahogy említettem, sorrend cserére került sor. Hmm. A Világbank képviselőit fogjuk meghallgatni a kohéziós politika jövőjének prioritása és megközelítése szempontjairól. Az Európai Unió lemaradó régióiról fognak szólni, az Európai Unió politikai vitáit azon tényezőkre való felhívásra szeretnék kiterjeszteni, ami segíthetni a lemaradó régiók felzárkóztatását. Bodeuink urat szeretném üdvözölni, elnézést kérek előre, és a neve kiejtésért folyton küzdök ezzel, mindig hibázom, és Thomas Farrell a másik előadónk a Világbanktól, Üdvözlöm Önöket a regionális szakbizottságban. Körülbelül 20 percre kapnak szót együttesen, ezután eszmecserét fogunk folytatni a képviselők részvételével, és valószínűleg kérdések is el fognak hangzani, amire nagy érdeklődéssel vállaljuk majd a válaszaikat. Parancsoljanak! For the warm welcome, my name is Christian Bodevig. Köszönöm szépen, Krisztián Bódevig a nevem, nagyon jól kiejtette a nevemet a Világbank az inkluzív növekedés kérdésével is foglalkozik az Európai Unió kapcsán, és bevezettük az Európa, mint a konvergencia gépezete motorja kifejezést, és úgy tapasztaltuk, hogy nincs olyan térség a világon, amely gyorsabb konvergenciát tapasztalt volna a világon, mint Európa. Ez ugye az Európai Uniónak köszönhető. Ez a fogalom, a konvergencia gépe, mozdonya több bírálatot kapott, mondván, hogy már nem működik olyan jól, és ezt azért tanulmányoztuk is. Ennek egyik vetülete persze a regionális konvergencia és a kohézió, úgyhogy ebben a kontextusban végeztük el ezt a munkát. Thomas Farrow fog, fogja ezt ismertetni önöknek. A jelentés, amelyről ma beszélünk, május elején kerül napvilágra, úgyhogy ezért meg fogjuk tudni vitatni önökkel a különböző eredményeit, és egy eszmecserét is tudunk folytatni. Úgy gondoljuk, hogy mi tudunk egy perspektívát nyújtani az a kapcsolatban, ami Európában történik, de globális perspektívából is fontos számunkra megérteni, hogy hogyan működik Európában a regionális konvergencia, és akkor át is adnám Tamforó kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ma. Az első diával szeretném kezdeni. amelyen látható az egyfőre eső GDP eloszlása a NAC régióban Európa szert. Azt hiszem, ez nem lep meg senkit. Ez a kép is illusztrálja, hogy a gazdasági teljesítmény nem arányosan oszlik el itt sem, és ez a világon is megfigyelhető, de nyilván nem számítunk arra, hogy egyforma arányú legyen mindenhol, de ennek természetesen vannak kihatásai a társadalmi kohézió szempontjából. A különböző területeken nagy különbségek figyelhetők meg a gazdasági teljesítmény szempontjából, és közgazdászként elmondhatjuk, hogy ez um, az általános gazdasági teljesítményre nézve is uh, kihatással van elmondhatjuk, hogy a régió közti jelentős uh, különbségek természetesen aláássák uh, a gazdasági növekedés egészét a konvergencia pedig fontos szerepet játszhat ezen probléma orvoslásában. Európa, mint a konvergencia motorja még mindig erősen és még mindig működik, de különböző kihívásokkal néz szembe. Itt látható a konvergencia, ahogy a vonal lefelé halad, láthatjuk, hogy valóra válik a konvergencia 2000 óta a válságig láthattuk, hogy erős volt a konvergencia, a zöld szinten az ország szintű, a sárga vonal mentén pedig a regionális szintű konvergencia látható. Most látjuk csak azt, hogy a konvergencia ismét kezd növekedni. Vannak ciklikus folyamatok, a narancssárga vonal az országokon belül mutatja a konvergencia alakulását, és láthatjuk, hogy még akkor is, amikor erős a konvergencia, végbe mennek bizonyos strukturális változások, az urbanizáció, a technológia bizonyos vezető térségekben eh, koncentrálódik, és ez a jövőben is valószínűleg folytatódni fog. Van eh, néhány dolog, amelyről a növekedésről szóló jelentésünkben is beszélünk. és ez nagy nyomást gyakorol a konvergenciára. A technológia, a kereskedelem, sokat hallunk a technológia, illetve a robotok szerepéről, és arról, hogy átveszik a helyet, és munkahelyeket vesznek el. Gyakorlatilag két évtizeden keresztül azt láthattuk, hogy a kognitív típusú állások, munkahelyek száma jelentős növekedést mutatott. Most kezdtünk visszatérni a képességekhez, ugyanakkor a technológia szempontjából is ez megfigyelhető. Ennek vannak regionális vonatkozásai. Az ilyen munkahelyek is bizonyos térségekben koncentrálódnak Ebben a jelentésben különös tekintettel a lemaradó, leszakadó régiókról beszélünk a kohéziós politika vonatkozásában. Megvizsgáljuk, hogy mi történik a kohéziós politika szempontjából. Itt láthatunk, nem tudom mennyire jól látható ez, 2015-ben született egy kezdeményezés a lemaradó régiókkal kapcsolatban, amelyek alacsony jövedelműek, ezek fent láthatók. Itt inkább a közép-kelet-európai szegényebb régiók láthatók, és a déli régiók, amelyek alacsony növekedési rátát mutattak. Elég jelentős különbségek figyelhetőek meg a két régió között, ugyanakkor egy adott régión belül is a növekedés a teljesítmény területén például a lengyel és a román, valamint a bolgár és, régió, és magyar régió között komoly különbségek figyelhetők meg. Azt hiszem, hogy ami leginkább szembe tűnő, az az, hogyha megnézzük a növekedési célokat, illetve az eredményeket, akkor azt láthatjuk, hogy az alacsony növekedésű régió 2020-2025 re az alacsony jövedelmű régiók alatt lesznek valószínűleg, és a kohéziós politika szempontjából ez két üzenetet fogalmaz meg. Azon régiók, amelyek kikerülnek a középjövedelmi csapdából, kulcsfontosságúak a kohéziós politika szempontjából, az alacsony jövedelmű régiók szempontjából pedig valószínűleg a konvergencia nem lesz mindig ilyen tempójú, ezért a következő programozási időszakra el kell kerülniük ezt a csapdát, a növekedést és a produktivitást fenn kell tartaniuk, amikor elég jelentős növekedést kezdenek mutatni majd a bérek. Ha megnézzük az alacsony növekedésű régiókat, a fő kihívás számukra az, hogy a produktivitást növeljék, ugyanakkor munkahelyeket is teremtsenek ezzel egyidejűleg. Néhány dolgot szeretnék itt kiemelni. Bal oldalon látható láthatóak az alacsony növekedésű, illetve mellette az alacsony jövedelmű régiók. Ezek gyors növekedést mutatnak, a produktivitás is gyorsan növekszik, ugyanakkor munkahelyek is elvesznek. Az alacsony növekedésű régiókban stagnál a produktivitás, és jelentős a munkahelyek számának csökkenése is. Tehát az alacsony növekedés a munkahelyek kárára történik, és ez egy komoly kihívást jelent, amelyel meg kell küzdeni. A jelentésben is kitérünk erre, kulcsfontosságú a szakpolitikák, illetve a célok megfogalmazása szempontjából, hogy ezeket a gazdaságokat el mozdítsák olyan ágazatok irányába, amelyek kereskedelemképes termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak. De még mielőtt áttérnénk az alacsony növekedésű vagy alacsony jövedelmű térségekről, más témákra. Hangsúlyoznunk kell a kihívásokat. Nem arról van szó, hogy az alacsony jövedelmű régiók most jól teljesítenek, jól működnek. Említettem az imént, hogy a konvergencia lassulni fog, és ez egy komoly kihívást jelent. Ugyanakkor a munkaerőpiaci eredmények is kihívást jelentenek. Láthatjuk, hogy a munkahelyek száma csökken ezekben a térségekben, és mindkét típusú lemaradó régióban a munkaerőpiacon való részvétel, főleg a nők esetében alacsonyabb, mint az EU átlag. A nők esetében 10% alacsonyabb. Olaszországban például lemaradó régiókban 20%-kal alacsonyabb a nők jelenléte a munkaerőpiacon, mint az unió átlaga. Ezért ez egy olyan terület, ahol a növekedést ösztönözni lehetne, és ezáltal a társadalmi változást is elő lehetne mozdítani. Ezek lemaradó régiók, még a gazdasági teljesítmény szempontjából is. Az egyfőres GDP-t nézzük ezen a dián, és láthatjuk a szociális haladási indexet. Itt olyan eredményeket, olyan társadalmi jelenségeket vizsgálunk, mint az egészségügy, az információhoz való hozzáférés, esélyek, amelyek által az emberek az életminőségüket javíthatják. Az alacsony növekedésű és alacsony jövedelmű régiók zöld, illetve lila színnel vannak feltüntetve. Ezekben a régiókban nem csak ez a teljesítmény alacsony, Természetesen, ahogy javul a helyzet, ezek a mutatók is javulnak, de az is igaz, hogy ennek a helyzetnek a javítása a növekedésre is hatással lesz. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon ez egy fontos cél, ezért nem csak a gazdasági növekedést, illetve az egyfőre eső GDP alakulását kell figyelembe venni. Az üzenet tehát, amelyet a jelentés megfogalmaz a kohéziós politika céljai szempontjából az, hogy az egyfőres GDP konvergenciáján ez túlmutat. A kohéziós politika eredményes lehet, hogyha két konkrét célt követ. Egyfelől ki kell aknázni a régiókban rejlő lehetőségeket, illetve a növekedés, a munkahelyteremtés lehetőségeit, és meg kell vizsgálni az esélyek minőségét, a lehetőségek minőségét, tehát a szociális, a társadalmi előre haladás, szempontjából az hasonló növekedési lehetőségeket kell biztosítani az egyének eh, számára. Nem szeretnék belemenni a részletekbe, de a gazdasági potenciál nem egy eh, újdonság, ez régóta a kohéziós politika eh, szerves része volt. A Balke jelentés a múlt programidőszakban konkrétan meg is vizsgálta ezt. A terepen folytatott szakpolitikák kapcsán mi a jelentősége ennek. Egy gazdasági modellel próbáltuk meg azonosítani azt, hogy mi lehet egy egyfőre GDP eredménye a három különböző adottság jobb kihasználásának, az emberi tőke, a helyszínek és a fizikai és ágazati adottságok jobb kihasználásának. A lényegnek a lényege ennek az, hogy látjuk azt, hogy mit várhatunk egy-egy régióban. Egy eszköz lehet ez, amivel meg tudjuk vizsgálni azt, hogy mi az, ami észszerűen várható, elvárható egy programidőszakban. De a kohéziós politika szempontjából két dolgot vizsgálunk. Az egyik minden régió esetében a, megvizsgáljuk azt, hogy milyen adottságokkal rendelkeznek, és maximalizáljuk a bennük rejlő lehetőségeket. Ugyanakkor tovább próbálunk építkezni a hosszú távra a nagyobb egyensúly ki alakítása érdekében. Most néhány dia látható. A zöld régiók azok a régiók, amelyek a legmagasabb szintű egyfőre jutó GDP-t termelik, a legsötétebb lilák pedig a legalacsonyabb egyfőre eső GDP-t érik el. Ez a jelenlegi helyzet. A jobb oldalon a modell által előirányzott GDP így kéne, hogy kinézzen. Ez egy gazdasági modell eredménye csak, de akkor is érdekes az eredmény, mert hogyha megnézzük, Európa szerte azt látjuk, hogy körülbelül van száz olyan régió, amely a potenciáját nem használja ki. És hogyha kihasználnak a bennük rejlő lehetőségüket, akkor minimum 9 százalék ponttal növelni tudnák az egyfelejtő GDP-jüket. Nagyon sok régióban tehát még rengeteg a kiaknázatlan lehetőség. A második érdekes pont, amire itt rá tudunk mutatni, az az, hogyha megnézzük, hogy hogyan tudnánk a kohéziós politika prioritásait jobban fókuszálni. A jobb oldali lila régiókban, például Bulgária és Románia esetében látjuk a legnagyobb különbségeket Bulgáriában nagyon sok lehetőség van még, amit nem aknáztak ki. Romániában. Azonban a hosszú távú növekedés az a hosszabb távú adottságokra való építkezést feltételezné. Persze minden régiónak mindent meg kell tennie, a jelenlegi lehetőségeiket is ki kell aknázni, és a jövőbeli lehetőségeiket is meg kell alapozni de nagyon fontos, hogy megértsük az egyes régiók létező azottságait, hogy arra tudjunk fókuszálni, ami által legjobban tudjuk a rövid és a hosszú távú eredményeket biztosítani. Mit is jelent ez? A prioritások újra kiegyensúlyozására van szükség. Itt egy sémába foglaltam össze, hogy mi az üzenetünk. A kohéziós politika egy sor különböző dolgot tesz. Különösen, jelen pillanatban, különösen az ágazati fejlesztésben és a intelligens specializáció, a szektorok erősítése, cégek erősítése a feladat. Ez folytatódni fog, de az érveink szerint nagyon fontos lenne, hogyha nagyobb erő, a hangsúlyt tennénk az átfogó ö, olyan témákra, amelyek tényleg segítenek a régiók adottságának kiaknázásába, és öt fő szakpolitikai területre térnék ki. A makrokörnyezet, a regionális üzleti környezet, a városiasodás, készségek, illetve az intézmények. A jelentős, és a jelentés hangsúlyozza, hogy nagyon fontos, hogy ezeknek az alapján kell a kohéziós politika jövőjét meghatározni, és összehangolni a kohéziós politikát más szakpolitikákkal, más eszközökkel. Az elkövetkezendő néhány diában, diával ezeket a szakpolitika területeket szeretném gyorsan érinteni. Az egyik az üzleti környezet. Beszéltünk arról, hogy ez milyen kritikus fontosságú, különösen az alacsony növekedésű régiókban, hogy át tudjanak térni az eladható erőcikek termelésére a beruházók, akik ebben a szektorban megjelennek, mit várnak? Itt azt látjuk, hogy mekkora cégek vannak jelen a lemaradó régiókban, általában a cégek kisebbek, mint a jól termelő cégekben. De a lemaradó országokban is általában kisebbek a cégek, akik az eladható árucikkek ágazataiban dolgoznak, mint a jobban teljesítő régióban. Az indikátorokkal regionális szinten dolgoztunk, és arra következtetésre jutottunk, hogy a regionális üzleti környezet nem csak az országok között, hanem az országokon belül a régiók között is nagyon különböző lehet. Az üzleti környezet javítása nagyon jelentős hatással van vállalati szinten a növekedésre, illetve a beruházások szintjére. A regionális üzleti környezet javítása és az erre való erőfeszítés, tehát óriási eredményekhez vezet. Itt Romániát láthatjuk. A lila vonalak által körülhatárolt területek, azok a 30 ezer fősnél nagyobb városok. Ez az ábra azt illusztrálja, hogy az úgynevezett másodlagos városokban koncentrálódik a populáció nagy része, és ezzel kapcsolatban a városokkal kapcsolatos üzenet az az, hogy az úgynevezett másodlagos városok, tehát a városok környékén lévő települések óriási tőkét jelentenek, kiaknázatlan lehetőséget, és bár a kohéziós politikák már is eléggé komoly hangsúlyt helyeznek a városokra, sokkal többet lehetne még ennél is tenni. A városok azokat a területeket jelentik, ahova jobban kéne fókuszálni a kohéziós politikával, és így a torzulásokat ami a nem megfelelő suburbanizáció miatt jött létre, kiküszöbölhetőek lennének. És így magukkal tudnák húzni a városok és a városok közötti kertvárosi régiók a lemaradó területeket. Ezen a dián 2012 PISA eredményeket látunk, 2012-es PISA felmérés eredményeit látjuk. Mit mutat ez? elég megdöbbentő. Olaszország talán az egyik legdrámai példa, de óriási a szakadék az országon belüli régiók között. A legjobban teljesítő régiók Olaszországban ugyanazon a szinten vannak, mint a legjobban teljesítő országok. A legrosszabbul teljesítő régiók viszont az európai ö, utolsók közé tartoznak. És ez a régiók, régiók közötti különbség a technológiaváltás tekintetében, vagy az egy, egyének fejlődése szempontjából óriási jelentőséget hordoz. Nem csak a felsőoktatásról van szó, nem csak ez fontos, hanem az alapkészségek, hosszú távú perspektíva szempontjából az alapkészségek egy régiónak nagyon értékesek. És az utolsó pont, amit néha az igazi nehéz kérdésnek öm, tekintünk az elefántnak a porcelánboltban, és nem csak a világbankon belül, az intézmények mindig intézmények működő képessége, az intézmények minősége mindig korrelál a GDP-vel de nem nagyon tudjuk, hogy ezzel az eredménnyel mit kezdjünk. Nagyon sok olyan régió van, ahol még sok lehetőség van javulásra, és hogyha csak az ország közép értékét elérnék ezek a lemaradó régiók, már azzal is óriási eredményeket érnénk el. Ez az utolsó diával igazából arra szeretnék rámutatni, hogy nem csak az intézmények kapcsán, hanem általánosságban is azt gondoljuk, hogy a kohéziós politika legyen inkább regionális, mint eddig, régió központú. Mert a változás, hát persze nem az ilyen emberektől fog származni, mint én, aki nagyon szép jelentéseket hozunk létre, hanem önöktől, akik a kondíciókat, a határozott szabályokat és eljárásokat meghatározzák. A helyhatározás, a helyhatóságok és a régiók nagyon fontos, hogy vállalják a felelősséget a saját kötelezettségvállalásaikért, és tegyék meg az erőfeszítéseket, amiket megtámogat a kohéziós politika, de muszáj nekik is beletenniük a saját erőfeszítéseiket. Vannak olyan régiók, amelyek ígéretesek, mert látható a küzdelem, és azt hiszem, hogy talán erre lenne leginkább lényeges a kohéziós politika erőforrásait is költeni az ilyen régiókra. És még néhány tanulmány, néhány jelentés, ami néhány héten belül meg fog jelenteni, meg fog jelenni, ezeket is esetleg érdemes lesz áttekinteni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes prezentációt. Igen, mindig vannak olyan témák, amelyekről nem beszélünk, pedig jelen vannak. Hát kollégák, átadom a szót, Fanny Szerúly, és utána Letics kolléga. Köszönöm szépen ezt az információt. Sajnos az előadásának az elejéről lemaradtam, de amikor a készségekről beszélt, és az üzleti környezetről, és arról, hogy ez mindenütt érvényesül, akkor az EU-s tagállamokra gondolok, az európai szemeszterre, hogy ez ehhez jobban csatlakozik, mint a kohéziós politikához. A tematikus koncentráció, az eredmények vizsgálata, hogy mi járunk el, tulajdonképpen az energia átmenet és más témákhoz jobban kapcsolódik. Az az igazság, hogy az egy komoly teher a régiós politika vállain, ha fogalmazhatok így, tehát tudna többet mondani a strukturális változásokról, illetve a strukturális átalakítást támogató programról, mert van egy ilyen, össze lehet olvasztani, egybe lehet kombinálni ezeket a dolgokat, lehet, hogy az lenne a megoldás. Nem tudom, hogy föntről lefelé vagy alulról felfelé megoldást kellene alkalmazni, vagy akár valahol egy közteset a régiók szintjén, de mi az ön véleménye a regionális politika, vagy a gazdasági reformok politikájával kapcsolatban. Miről is beszélünk? Köszönöm, Máletics Csasszony. Igen, elnézést mondja az elnök asszony, először összegyűjtjük a kérdéseket és az észrevételeket, és utána kapja meg a Világbank képviselője a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt, és nagyon örülök, hogy egy újabb tanulmány mutatja azt, hogy a kohéziós politikának gyakorlati előnyei vannak. Az önök következtetése is az, hogy csökkennek a különbségek a tagállamok között, de természetesen azt is bemutatták nagyon jól, hogy nehézség adódik abból, hogy a tagállamokon belüli régiók között egyre növekednek a különbségek. Nagyon tetszett nekem, amit az előadás a végén, az előadás végén hangsúlyoztak, hogy a helyi fejlődési stratégiát kellene támogatnunk, amelyet a technikai támogatás is segít, minden egyes eszközt felhasználva erre a kohéziós politikából. És a kérdésem is ehhez kapcsolódik. Önök is említették, az intelligens szakosodást, és hogyha én ezt megnézem, akkor mindig a központi kormányzatnál lehet ezt látni, az ipari potenciállal bíró területeken, de ez általában nemzeti szinten tárgyalják, és ott születnek a döntések, a régiók, a helyi önkormányzatok kevésbé vesznek ebben részt és pontosan arra gondolok, amit önök is elmondtak, hogy ezt a szakosodást, specializációt alulról felfelé módszerrel kellene végrehajtani annak érdekében, hogy az összes partner, az összes érintett részt vegyen ebben a munkában, regionális és helyi szinten is, a vállalkozókkal együtt, a tudományos intézményekkel együtt, a non-profit szervezetekkel, az agrár szervezetekkel együtt, tehát mindenki, aki az adott régióban él, dönthesse el, hogy milyen potenciálok rejlenek az adott régiókban, és dolgozhasson, kialakíthassa az intelligens szakosodás stratégiáját, akár még a szomszédos régiókkal együttműködve, és így építhetnénk ebbe be a kohéziós politikát. Ez a kérdésem egyik része, ezt akartam tudni, hogy önök is így gondolták-e, amikor erről a témáról beszéltek. A másik kérdés pedig kapcsolódik Fanny Szerói úr által elmondottakhoz. A strukturális reformokhoz való kapcsolat. Az biztos, hogy nem lehet jó eredményeket elérni a kohéziós politikával, hogyha nem reformáljuk meg a rendszer egészét. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megfelelően együtt végrehajtani. Köszönöm. Kréla asszony következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem lep meg igazából az, hogy valójában az oktatás, képzés, továbbképzés a lemaradó régiókban egy fontos tényező. Engem az érdekelne, hogy az önök véleménye szerint hogyan kellene kihasználni a lehetőségeket az a stratégiai befektetési alap, a vidékfejlesztési alap, a kohéziós alapok között, hogy javítsuk a képzés-kiképzés terén kínálkozó lehetőségeket. A második kérdésem pedig említették, hogy ezekben a régiókban főleg a nők az inaktív nők aránya magas, magasabb, mint a férfiak esetében, de ha jól értettem, a munkanélküliség ezekben a térség, térségekben drámai mértékű és jelentősebb, mint más régiókban. Nem szeretnék különbségeket tenni férfiak és nők között, hiszen mindkettőjüket érinti ez a helyzet de Kelet-Németországból ismerem ezt a helyzetet, amikor az újraegyesítés után átalakítottuk, szerkezetváltás zajlott le, akkor nagyon sok nő önkéntesen vállalta a munkanélküliséget azért, hogy a férfiak ne veszítsék el a munkahelyüket, hiszen a férfiak kevésbé tudják elviselni azt, ha munkanélküliek. Ezt nem szeretnék most általánosítani, de ha tulajdonképpen a nőket támogatjuk, hogy bekapcsolódjanak a munkaerőpiacra, nem lehetséges, hogy a munkanélküliséget ez még jobban kiélezni, hiszen önök említették, hogy dolgozni kell ezen. Milyen előnyöket látnak? Az én véleményem szerint az előnyök igazából akkor jelentkeznek, ha tényleg élénk a munkaerőpiac. Én támogatom azt, hogy a férfiak és a nők azonos arányban vegyenek részt a munkaerőpiacon, kérem ne értsenek félre, de igazából nem látom, hogy hogyan tudnának valamit a régiók számára pozitívumként felajánlani, hogy fellendítse a helyzetet, és milyen pozitív változás következik be akkor, hogyha a nők aktívabb szerepet vállalnak a munkaerőpiacon. Bogovics úr, parancsoljon. Eh, hvala. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon kiváló prezentációt. Biztos vagyok benne, hogy ez támogatni tud bennünket a jövőbeli munkánkban, illetve rámutat arra, hogy mennyire fontos valójában a kohéziós politika. Amikor a következő hetekben, hónapokban a jövőbeli kohéziós politikáról fogunk tárgyalni, remélem, hogy ez a prezentáció mindig a szemünk előtt fog lebegni illetve azok is figyelembe veszik, akik majd dönteni fognak a költségvetésről, hiszen a kohéziós politika nagyon fontos a magasabb és alacsonyabb GDP-ű régiókban is. Azt is érdemes látni, hogy a regionális fejlesztés szempontjából a fejlesztést az adottságokra építjük. Valami olyan lehetőségre, ami abban a régióban kiaknázható és fontos az is, hogy elégséges kompetenciája legyen a régióknak, kompetenciája, ami a szubszidizás elvét is tiszteletben tartja. De ami a leglényegesebb, az a készségekre való fókuszálás. És rendkívül fontos, hogy az oktatási rendszereket ösztönözni kell arra, hogy a szükséges változtatásokat tegyék meg. Mert amikor vizsgáljuk az oktatási rendszerek és a munkanélküliség közötti kapcsolatot, azt látjuk, hogy mindig ott van a legmagasabb munkanélküliség, ahol az leggyengébb a kapcsolat a vállalkozások és az oktatás között. Sajnos nagyon alábecsült ennek a jelentősége. Mindezonáltal azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy amikor reakciókat akarunk, válaszokat akarunk ezekre a kihívásokra keresni, akkor lássuk azt, hogy a lépéseket, amiket meghatározunk, végre is holtsák a régióban vagy a tagállamban. Aztán az urbanizáció tekintetében az önök beszámolójából az derül ki, hogy a városokat a fejlesztés motorjának kell látnunk. Ezzel kapcsolatban nekem vannak kételjeim. Azt gondolom, hogyha a vidéki területekről elfeledkezünk, és a digitális készségek bevezetéséről a vidéki területeken, a számítástechnikára és a szélesebbre gondolok, akkor a probléma csak növekedni fog. Az a probléma, amit már is tapasztalunk Európában, mégpedig az, hogy a vidéki területekből az emberek a városok felé áramolnak, a szegényebb régiókból a gazdagabb régiókba, a szegényebb országokból a gazdagabb országokba. Szerintem nagyon fontos ebbe erre odafigyelni és oda összpontosítani a kohéziós alapokat azokban a régiókba, ahol a fejlődés akadozik. Hiszen ha ezt nem tesszük, akkor a városi központok egyre nagyobb problémákkal fognak szembenézni, ezeket egyre nehezebb lesz megoldani, és egyre több pénz lesz ehhez szükség. Tehát most kell a vidéki területeket fejleszteni. This is, uh, this is quite... Igen. A Világbank véleménye a régiókról eléggé jól ismert, mondja a következő képviselő. Más nagyon sok más intézmény nem látja ennyire jól a helyzetet. És a konvergencia hiányosságaival kapcsolatosan most nagyon komoly kételjei merültek fel. Világos az az üzenet, hogy a konvergencia valamilyen nagyon fontos dolog. De van egy kérdésem. a NAC három régiókra helyezte a hangsúlyt, illetve a közepes városokra, vagy nem is tudom már, hogy hogyan nevezte őket. Mindig várjuk a javaslatokat a többi intézményektől. Most érkezett egy, a NAC 3-ra vonatkozólag, hogy ne a NAC kettes régiókra összpontosítsunk, hanem a közepes városokra, mert ezekben van óriási nevekedési potenciál, akár 40 százalék. Ez csak egy javaslat, vagy, vagy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt. Köszönöm, most pedig Brasson kolléga kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek nem tudom, hogy a tanulmány elérhető-e, tehát online módon hozzáférhetünk-e, hogy jobban tanulmányozhassuk. Egy észrevétel, amely tulajdonképpen egy kérdés is. Az alacsony fejlettségi szinten lévő régiók általában olyan országok között szerepeltek, amelyeknek a dinamikája nagyon eltérő. Az olasz eset az egy kicsit makroszkopikusabb, de azért ugye vannak itt más példák. Ez az érintett országokhoz képest, ahol olyan régiók vannak, ahol kisebb a fejlődés, több problémát jelent, okoz a jövedelem, a fizetések szintje alacsonyabb, a szociális hozzájárulások szintje alacsonyabb. A közigazgatásban ugyan a jövedelmek szintje egyezik. A szolgáltatások költsége az mind a gazdagabb régiókhoz igazodik, és ez megnehezíti a versenyképesség erősítését ezekben a régiókban, és az európai E szabályok szerint ők vesztenek többet, mert itt nem lehet egy országon belül differenciáltan e, fellépni, ez a potenciális versenyképességet csökkenti a szegényebb, e, elmaradottabb régiókban. Tehát kérdezem, hogy milyen javaslat tudnának élni esetleg erre a problémára. Ez egy történelmi probléma, kolléganőnek is mondom, Ugye Dél-Olaszországban nagyon alacsony a gazdasági aktivitás, és ez egyébként részben a fekete munkával is magyarozható. Gyakorlatilag a statisztikákból kimarad ez a fajta munkavégzés. De egyébként ez abból is származik, hogy más hagyományok vannak, mint más országokban. Alacsony a női aktivitás, a munkanélküliség magas, a fekete munka jelen van, és ez egyfajta kulturális probléma is. Lehet, hogy specifikus ajánlásokra eh, lenne szükség, esetleg ex ante feltételekre, eh, feltételeket is lehetne használni. Köszönöm. Köszönöm. Monszkur úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mondja Monszkur úr, én is szeretnék kérdést föl, föltenni, szeretném megköszönni az előadóknak a beszámolót. a kohéziós politika végrehajtását mennyire érinti az előadás. Ugye vannak olyan országok, amelyek fejlődő országok, nehéz helyzetben vannak. Feltettem magamnak a kérdést, hogy önök ugye Románia példáját hozták fel, de e, mi van déli országokkal, e, amelyek szintén komoly problémákkal küzdenek. Ezeket az országokat megvizsgálták-e? És azt, hogy milyen a mai helyzet, például Haiti esetében a földrengés után. Tehát ugye nyilván Európán kívül vagyunk, a Karib térség országaival kapcsolatban van-e valamilyen javaslatuk? Úgy látom, hogy nincs több kérdés, nem jelentkezik több kolléga, tehát akkor a Regi képviselőinek a az igen sokféle kérdését továbbítom. Jaj, elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Elfelejtettünk egy képviselőt. Egy utolsó kérdésre átadom a lehetőséget. Robé úr, elnézést. Elnök asszony nem vette észre, hogy én jelentkeztem. Én is szerettem volna néhány észrevételt tenni és néhány kérdést feltenni. Az EU-s tagállamokban a helyzet igen eltérő, nem összehasonlíthatóak. Ezek vannak itt kisebb tagállamok, nagyobb tagállamok, vannak, ahol egy régió, az egész ország, másút több régió, másút meg rengeteg, a történelmi tapasztalatok is különbözőek, a gazdasági fejlettség is nagyon eltérő. És ezért van szükség arra, hogy információt kapjunk, de kérdések is felmerülnek. Szeretném megköszönni az önök által benyújtott, bemutatott információkat. Kíváncsian várjuk a munkájuk eredményét, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió kohéziós politikáját pozitívan értékelik. Az Európai Unió a legnagyobb kohéziós térség tulajdonképpen a világban, és a konvergencia azt jelenti, hogy sikeres a kohézió. A kérdésem elég konkrét, elég rész, konkrét részre utal. Az én hazám, ahogy Málta és a balti államok sem nem rendelkezik külön régiókkal, Szlovéniából származom. Mi az önök véleménye? Ez lelassítja a kohéziót? Pozitív tényező ez, vagy inkább negatív? Azokban a tagállamokban, ahol nincsenek régiók, csak a fővárosok fejlődnek gyorsabban. Így módon viszont hatalmas különbségek alakulnak ki az érintett tagállamon belül. Előfordul, hogy a fővárostól a többi térsége három-négyszer le van maradva. Mi a véleményük a 800 ezer főről, amely ugye egy régió lakossága az Európai Unióban. Önök szerint megfelelő ez a számadat? Nem kellene inkább az ország méretét is figyelembe venni? És nem csak a népesség számot? Egy másik kérdés. A, az országokat a GDP szerint hasonlították össze. Mit gondolnak a GDP az elegendő az összehasonlítást elvégzésére megfelelő ez a mutató önállóan? Ha veszünk egy országot, amely mondjuk 75%-on áll az EU átlaghoz képest, ez ugye az a szabály, amelyet az Európai Unióban elfogadtak. A 75% azt jelenti, hogy az érintett ország, érintett régió már nem számít szegénynek. Ettől függetlenül az érintett országban, egy adott régióban a háromszor kevesebb lehet ez a szint, mint az átlag. Tehát nem kellene a jövedelmi szintet is figyelembe venni? A, az állampolgárok csak a jövedelmet érzékelik közvetlenül a saját bőrükön, a saját bevételüket. Egy kollégám már említette előttem a közös agrárpolitika szerepét a konvergenciában és a kohézióban. Én is ugyanezt ebben az irányban szeretnék kérdezősködni. A KAP óriási méretű program, és kapcsolódik a kohéziós politikához. Mi erről az önök véleménye? És az utolsó kérdésem pedig a következő. Úgy gondolják-e, hogy a meglévő kohéziós politika optimális, vagy véleményük szerint a kohéziót fel kellene gyorsítanunk, és ebből a célból további tényezőket is be kellene vezetnünk. Tehát nem csak arról kellene beszélnünk, hogy az üzleti környezet, a vállalkozási környezet javul, az intézményi struktúrák fejlődnek, hanem talán a Juker tervet is fel kellene használni ezeknek a céloknak az elérésére, hiszen ez is segíthetné a kohézió erősödését. Vannak olyan területek Európában, ahol a vállalkozások sűrűsége nagyon magas, itt a szennyeződés és e- a környezetszennyezés és egyéb problémák is felmerülnek, ezt nem kellene figyelembe venni. Köszönöm szépen, Hetman kolléga. Co? Obiecałem, że zadam krótkie pytanie. Köszönöm szépen, jeleztem, hogy egy kérdést szeretnék feltenni röviden. Nagy érdeklődéssel hallgattam a prezentációt, Hallottam a javaslatokat, ajánlásokat is ezzel kapcsolatban, hogy a periférikus régiók a vállalati környezetre, az urbanizációra, az intézmények megerősítésére kell, hogy összpontosítsanak, hogy ezáltal javítsák az esélyeiket. Azt szeretném megkérdezni a tanulmány szerzőitől, hogy meg tudják-e válaszolni a következő kérdésemet. Ezen periférikus régiók amelyek ugye már évtizedek óta periférikus régiók és a kohéziós politika kedvezményezettjei, ez ugye az Európai Unió legjobb politikája, felől nincsenek kétségeim, de jó néhány éve városiasodnak ezek a területek, ezek a térségek, a vállalati környezet jelentős javulást eh, mutat, és az intézmények is eh, erősödtek. Ezeket önök is, eh, mindezt önök is említették, ennek ellenére periférikus régiónak minősülnek. Szeretném tudni, hogy ez miért van így. Köszönöm szépen. Ezek voltak a kérdések. Jó néhány kérdés. Sokfajta kérdés a regionális bizottság tagjai részéről. Bármilyen fajta kiegészítő információért hálásak volnánk. Most azonban a válaszaikat szeretnénk meghallgatni. All right, thanks so much for the, the great questions, and I'm, there's no way I'll do them. Köszönöm szépen. Mm, képtelenség lesz néhány perc alatt megválaszolni a kérdéseket, nem fogok tudni mindenre kitérni. Azt hiszem, hogy az utolsó kérdés amely arra vonatkozott, hogy a különböző régiók minden tőlük tehetőt megtesznek, és jól teljesítenek ennek ellenére lemaradó régiók. Ez egy dinamikus folyamat. Attól is függ persze, hogy az ember hol tart ebben a folyamatban, de amikor például a közép-kelet-európai országokról beszélünk, amelyek úgy csatlakoztak az Európai Unióhoz, hogy egy hosszú konvergencia folyamat állt előttük. Természetesen jelentős konvergencián mentek keresztül az, Euró, az Unió átlagához képest, ennek ellenére komoly eltéréseket mutatnak továbbra is a balti régiók, a városi régiók például gyorsabb növekedést mutatnak, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy a jelentés is ezt hangsúlyozza, hogy törekedhetünk a konvergenciára, de az igazság az, hogy nem minden régió fogja elérni ugyanazt a szintet. Ez attól is függ, hogy hol tartanak, milyen a népsűrűségük, számos tényező befolyásolja ezt. És ez a gondolat, hogy egy explicit, konkrét célt tűzünk ki a régiók számára. Fontos, hiszen elismerjük azt, hogy nem várhatjuk el ugyanazt mindenkitől, minden egyes régiótól. Ez lehet, hogy nem egy kielégítő válasz, de tulajdonképpen ez lenne a lényegi válasz. Egyéb kérdések is elhangzottak. Különböző előadók, különböző képviselők utaltak a NAC 2-3-as régióra. Amit ezzel kapcsolatban mondhatok, és ezzel érvelünk a jelentésben is, egy dolog az, hogy hogyan mérjük a konvergenciát a NAC 2 régió, egy standard régió ebből a szempontból, de amikor a beavatkozásról, a fellépésről beszélünk, a politikák kidolgozásáról és végrehajtásáról, figyelembe kell venni, hogy hol vannak a piacon a lehetőségek, illetve a piac hol nem, hol nem működik. Figyelembe kell vennünk a városokat, a földterületek felhasználását. Más szinteken inkább a makro gazdasági környezet az, ami mérvadó. Nem akarok álláspontra helyezkedni a NAC 2, illetve a NAC 3 között ott kell fellépnünk, amelyik a legalkalmasabb szint ehhez a fellépéshez, és tisztában kell lennünk azzal a tényen is, hogy hol állunk. A NAC 2 szintű növekedés, illetve a magas jövedelmi régió lehet, hogy nem mutatja meg megfelelően, hogy mi a megfelelő cél a NAC 2, a NAC 2 az egyfőre GDP szempontjából nem mutat teljes képet, hiszen lehet, hogy gyorsan növekedés a NAC 2 szintjén. Ennek ellenére azonban a divergencia is jelentős a helyi szinten, vagy a háztartások szintjén. Éppen ezért úgy gondolom, hogy különböző szinteket kell figyelembe vennünk, és ennek a jelentésnek a főüzenete azt hiszem az, hogy az egyfőre eső GDP-n túl más tényezőket is figyelembe kell vennünk, a szociális készségeket, a humán tőkét, a különböző erőforrásokat, a környezetet. Ami a városokat illeti, erről is feljegyeztem valamit, Említettük a jelentésben, és ezt szeretném hangsúlyozni a városok vonatkozásában, hogy a másodlagos városok fontosak, és ezek szempontjából nem feltétlenül a periférikus térségekre, a városokat körülvevő térségekre kell összpontosítanunk, meg kell néznünk, hogy milyen átgyűrűző hatás figyelhető ott meg. Vannak régiók, amelyek a városok közel, városokhoz közel találhatóak, és általában jobban teljesítenek, mint a távolabbi térségek. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk a város, hogyan tud a város úgy fellépni, hogy az ott megnyilvánuló gazdasági tevékenység átgyűrűzzen a, körülvevő, a körülötte levő térségekre is. Hangsúlyozzuk a jelentésben, hogy a nagy horderejű infrastruktúrákon túl meg kell néznünk az összekötő infrastruktúrákat a városokon belül és a városokon kívül is, valamint az ICT infrastruktúrát. És az utolsó gondolatom, még mielőtt átadnám a kollégámnak a szót, ha visszatérhetek az első kérdésre. Ez számos pontot említett, Említettük um, a készségek, a városok, az üzleti környezet fontosságát, és azt, hogy ez hogyan kapcsolódik uh, a kohéziós politikához. A legtöbb uh, elem ezek közül, hogyha a makro uh, környezetet kivesszük, a kohéziós politika részét képezi, ugye a városok már amúgy is a részét képezik, az üzleti környezet szintén, és a lemaradó régiókkal kapcsolatos kezdeményezésnél, amit nagyon fontosnak tartottam, az az, hogy a helyi szintű korlátozásokat vették figyelembe ezekben a térségekben, de vannak nehezebb kérdések is, amelyek például a makro környezetre vonatkoznak, és ezek egy nagyobb struktúrának a részét képezik. Ami a készségeket illeti, kollégám fog ezekről beszélni, de egy általános üzenet a készségekkel kapcsolatban az az, hogy hogyan tudjuk a kohéziós politika különböző eszközeit jobban felhasználni, és megnézni, hogy hogyan tudjuk jobban koordinálni ezeket az eszközöket. Operatív szinten amikor egy program finanszírozásáról beszélünk, különböző eszközöket is be lehet venni egy program eh, támogatásához. És most átadnám a szót kollégámnak. Thanks a lot, Tom. Köszönöm szépen, Tom. Két kérdésre összpontosítanék. Az egyik a strukturális általános nagy képről szóló reformok, illetve a regionális politikák alulról felfele nézve a lemaradó régiók kérdését, az előrehaladás korlátai helyek és országos szintűek is lehetnek, ezt fontos elismerni. Ez nagyon alapvető dolog, nyilván mindenki tudja ebben a teremben, de fontos felismerni szakpolitikai perspektívából is ezt. Horvátország kormányával éppen együtt dolgozunk, illetve a helyi hatóságokkal is, Szlavónia, Baranya és még egy régióban. A Szlavónia projekt azt célozza, hogy biztosítsuk, hogy ez a lemaradó régió, ami már hát több mint két évtizeden keresztül lemaradásban volt, felzárkózhasson. A helyi tisztviselők szempontjából nagyon világosan látható, hogy elismerik, hogy a helyi hatóságoknak csak bizonyos dolgokra terjed ki a hatásköre, és más az országos hatóságok hatáskörébe tartozik. De az nagyon fontos, hogy ez a két szint hogyan tud összefogni, illetve az instrumentumokat hogyan tudjuk úgy megszerkeszteni, hogy ezek a folyamatok, az együttműködés folyamata működjön. De filozófiai és szakpolitikai perspektívából nagyon fontos felismerni ezt a kettősséget. A második pont a készségekre vonatkozik. Arra szeretnék kitérni, hogy nyilván itt ebben a teremben mindenki egyetért abban, hogy az oktatásba, készségekbe való beruházás nagyon fontos, ösztönzője a regionális fejlődésnek. De és itt van az egyik pont, amit a jelentésünkben is megfogalmaztunk. Nagyon fontos, hogy világosan lássuk, hogy ez mit jelent. Nem csak arról van szó, hogy össze kell kapcsolni a munkaadókat és a szakképzési intézményeket. Persze ez is nagyon fontos, de amire Tom is rámutatott, az az, hogy látjuk, hogy nagyon jelentősek a különbségek az alapkészségekben is, ami szükséges ahhoz, hogy a jövőbeli um, munkaerőpiacon valaki érvényesüljön. Óriási különbségek vannak az Európai Unión belül is, vannak olyan fiatalok, akik kiváló oktatási rendszerből érkeznek, de mégis, mivel nehéz szociális háttérből és lemaradó régióból származnak, nehéz elkehelyezkedniük. Az egyik alapvető fontosságú lépés az lenne, hogy biztosítsuk azt, hogy azok a gyerekek, akik a lemaradó régiókban nőnek fel, nem maradnak le, nem szenvednek hátrányt az alapvető kognitív készségek, olvasás, számolás oktatása hiányosságai miatt az új munkaerőpiacon. Érdemes tehát ezeket felismerni. És azt is, hogy Európában nem figyelünk oda eléggé erre. Amikor a PISA eredményeket nézzük, akkor azt nézzük, hogy az én országom az hogyan viszonyul a többihez, de nem nézzük meg az országon belül, például azt, hogy a különböző hátterű gyermekek, vagy a különböző régióból származó gyermekek hogyan teljesítenek. Úgyhogy az emberi tőkére és a készségekre vonatkozó vita a kohéziós politika keretén belül rendkívül fontos lenne, mert ezzel előre lehetne mozdítani a lemaradó régiókat. És végül a munkaerőpiaci eredmények és a nemek közötti egyenlőség kérdése. Ez nem egy nulla ö, számú eredményre kimenő játék, azt várjuk, hogy munkahelyek jöjjenek létre, és úgy, hogy ez mindenki számára előnyös legyen, és ne legyenek akadályai a munkahelyteremtésnek. Nagyon gyakran akkor is vannak korlátok, amikor létrejönnek a munkahelyek, és például a nem a kérdése az egy nagyon fontos aspektusa a korlátoknak. Úgyhogy ezt érdemes megvizsgálni. a munkahelyteremtésről van szó, olyan körülményeket kell teremteni, ahol olyan vállalkozások jönnek létre és növekednek, amelyek nagyszerű munkahelyeket hoznak létre. Köszönöm, köszönöm szépen a prezentációt, köszönöm a lehetőséget, hogy ezt az eszmecserét lefolytathattuk önökkel. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a vitában való részvételüket, és ezzel ezt az eszmecserét lezárom talán lesz még lehetőségünk arra, hogy önökkel tárgyaljunk. Köszönjük, köszönjük szépen, hogy szívesen láttak bennünket, és köszönjük a kérdéseket. Nagyon fontos nekünk is hallani önöktől, és átérezni azt, hogy a vita miről szól, itt a házon belül, úgyhogy köszönjük szépen mi is a lehetőséget. A könyv pedig május második hetében lesz elérhető, megbizonyosodunk róla, hogy mindannyiuknak, mindannyiukkal ezt, mindannyiukat tájékoztatjuk erről, és néhány példányt küldünk is. Köszönjük szépen, a titkárság az önök hivatalával kapcsolatban marad, nagy érdeklődéssel várjuk a publikációt. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, folytassuk a következő napi rendi pontunkkal, ami nem más, mint első eszmecsere az Európai Bizottság javaslatát érinti ez a napirendi pont, a közös rendelkezésekről szóló rendelet módosításáról lesz szó. Két társelőadónk van, Konstanz Krél asszony és Lambert van Nisterroy úr, aki már itt is van. Ma lesz tehát az első eszmecsere. A Regi tehát mi vagyunk az illetékes szakbizottság, kicsit várni kellett arra, hogy a felelősségünket a saját vállunkon érezhessük. Egy sorszakbizottságtól fogunk véleményt kapni, talán a ház összes bizottságának a felétől. Költségvetési, e, költségvetési ellenőrző, Ekon, Ampl, Envi, Itre, Tran, Agri, Halászati, Kultúrás és a Nőjogi Szakbizottságok fognak véleményt megfogalmazni, mindannyiuk rendkívül érdeklődik a téma iránt, mi pedig várjuk a véleményüket. Az első eszmecserére fog tehát sor kerülni, a társelőadóknak adom meg a szót. Ki kezdi? Please, Mr. Van Nistelrooy. Uh, Van Nistelrooy úr. Az első benyomások. Hadd osszam meg ezeket a kollégákkal és az Európai Bizottsággal is megvan a szövegünk, a javaslat szövege, és Dombrovskis alelnök úr szavait is meghallgathattuk, valamint azt is láttuk, hogy a kohéziós politika és kohéziós alapok között világos összefüggés van egy oldalról, illetve az európai szemeszter az ország specifikus ajánlások és a nemzeti reformprogramok között a másik oldalról. Érdemes tehát végig gondolni azt, hogy milyen eszközök lehetnek működőképesek. Egy kísérleti projektről is beszéltek, egy próbáról. Lesz egy szöveg, amit intenzívebbé fognak tenni a jövőben, mondják ők. Remélem, hogy ez majd elkészül a következő rendeltek, vagy a következő pénzügyi tervidőszak idejére, de hogyan, hogyan akarják a céljaikat elérni. Finanszírozási szempontból még mindig ugyanez a helyzet, mint amiben múltkor is voltam. Feltettem a kérdésemet, a kérdéseimet az alelnök úrnak, és megkérdeztem őt arról, hogy ezek a változások a szakpolitikákban hol lesznek a jövőbeli a következő szakpolitikai javaslatokban. Aztán megkérdeztem, hogy miért lenne szükség a teljesítéshez kötött tartalék esetében. De nem nagyon kaptam választ. És nincs az eszközök, az instrumentumok között sem világos kapcsolat. És a régió főigazgatóságtól sem kaptunk világos választ arra, hogy miért lenne erre szükség. Aztán szóbeli válaszigénylő kérdést tettünk fel a márciusi plenárison. És azt sem mondhatom, hogy az arra kapott válaszokkal nagyon elégedett lennék, mert mi a parlament, a plenáris Westfál jelentésről szóló határozatban azt mondtuk, hogy rugalmassá akarjuk tenni ezt a 21 milliárdos teljesítéshez kötött tartalékot. Ezt a takállamoknak a pántlikázott pénze, hogyha ők elérnek valami célt, akkor megkaphatják akár 2020 előtt is, és rugalmasan elkölthetik ezt a pénzt. De nem kaptunk választ. Rugalmasság? Nem, nem. A rendeletben nem, nem, semmit nem akarunk megváltoztatni. Hm. Azt tudtam meg, hogy az Európai Bizottság olyan, mint egy nagy üreg És most azt mondja a biztos a kollégium, a közös rendelkezésekről szól rendeletet meg akarják változtatni, de nem megfelelő a kommunikációjuk, és a konkrét kérdésemre nem kaptam senkitől választ, függetlenül attól, hogy melyik osztálynak tettem, vagy főigazgatóságnak tettem fel a kérdést. Én nem akarom kapásból elutasítani, de szeretnék egy meghallgatást arról, hogy mi az, ami itt most valójában történik fejjel szaladunk neki egy falnak, és megsebesítjük magunkat anélkül, hogy tudnánk, hogy miért, hogy megkapnánk a tisztességes válaszokat? Vagy várjuk meg, amíg a több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatékat megkapjuk? Teljesen zavarban vagyok, és leragadtam. Elnök asszony. Köszönöm, Krél asszony. Köszönöm szépen. Hát, az igazság az, hogy hajlok arra, hogy ne legyek diplomatikus, és azt kérdezzem, hogy egyszerűen miért nem vonja vissza a bizottság ezt a javaslatot. Mert azt hiszem, hogy sok munkát spórolna meg nekünk. Lambert ezt már részben kifejtette. Itt olyan kérdésekről van szó, amelyek kezdettől fogva terítéken voltak, és nem kaptunk rájuk választ nehezemre esik kicsit megérteni, hogy persze a bizottság testületileg dönt, de ha Dombrovski úr ezt a javaslatot ismerteti a bizottságban, és Krél kollega, aki illetékes a regionális politika kérdéseiben, és mi, a két társ előadó, mindkét biztosan szeretünk volna beszélni. Ugyanakkor a Dombrovski kabinet részéről azt mondták nekem, hogy ez csak Krecu biztos hatáskörébe tartozik, akkor számomra már csak kérdőjelek maradnak. Ettől eltekintve pedig számomra az egész eljárás nem egyértelmű. Lambert említette, hogy a nemzeti borítékokból a nemzeti tartalék már ki van osztva. Én nem ismerek egyetlen egy olyan régiót sem, amely azt akarja, hogy ne érjék el a célokat, és ne kapják meg ezeket a tartalékokat, hogy ez még nem működik. Ez többek között azzal magyarázható, hogy lekedett a végrehajtás, és a tagállamok nem állnak már most készen, de tulajdonképpen ezt a tartalékot jövő év elejéig rendelkezésre kell bocsátani. És számomra ez egy költségvetési kérdést is felvet hiszen az éves részleteket beleterveztük a költségvetési folyamatban, a jelenlegi többéves pénzügyi keretbe, és nem helyeztük kilátásba azt, hogy 2019 vége előtt egyáltalán rendelkezésre állnak majd források ezen tartalék számára. Akkor hogyan szeretnénk most újraírni egy rendeletet, és a még rendelkezésre nem álló tartalékból kivenni a forrásokat, hogy holnap után ebből majd kísérleti projekteket finanszírozzunk a költségvetés szempontjából, ez mégis hogyan működjön? Arról nem is beszélve, hogy felmerül bennem egy másik kérdés is. Egy jogszabály, amely hatályba lépett, visszamenőleges hatállyal módosítható-e, független attól, hogy a tagállamok elérték a céljaikat vagy sem, elveszik tőlük ezeket a forrásokat, és itt önkéntes alapon működne ez, a régiókat nem kérdezik meg, tehát az, egyértelm, az eljárás sem egyértelmű. Egy föderális berendezkedésű államban például hogyan akarják rábírni a régiókat arra, hogy visszaadják a pénzeket. Ezeket a kérdéseket már a múltkor, amikor itt a bizottságban beszéltünk erről, feltettem a bizottságnak, a mai napig nem kaptam azonban kielégítő választ, ha egyáltalán kaptam választ. És csak megismételni tudom azt, amit kezdetben már elmondtam, az Európai Parlamenttől, ettől a bizottságtól nem lehet elvárni azt, hogy tulajdonképpen 21 milliárd eurót, még mielőtt az új MFF-re vonatkozó javaslat előttünk lenne, visszaadjunk az Európai Bizottságnak, és itt nem közös megoszt, itt nem megosztott hatáskörről van szó a tagállamok és a bizottság között, hanem a bizottság egymaga dönt, és ezzel gyakorlatilag azt a jelzést adjuk, hogy a kohéziós politika nem tart igényt ezekre a forrásokra. Minden egyes euróért küzdünk a jövő kohéziós politikája számára. Fogalmam sincs, hogy májusban, jövő héten, már, szerdán mi lesz a bizottság javaslatában. Előtte nem adhatunk ki egy olyan jelzést, hogy készek vagyunk arra, hogy visszaadjunk pénzeket az Európai Bizottságnak. Őszintén szólva, azt kell mondjam, hogy én, amit én hallok, az az, hogy az Európai Unióban nincsen egyetlen egy olyan tagállam sem, amely azt mondaná lelkesen, hogy én igen, kész vagyok, és támogatom a bizottság javaslatát. Legalább néhány választ szeretem volna kapni ma. Ha a bizottság nem hajlandó mégiscsak visszavonni ezt a javaslatát, amíg meg nem születik az MFF-fel kapcsolatos javaslat, ez lehetséges, de egyértelműen azt a javaslatot támogatom, amit Lambert is említett, tartsunk egy meghallgatást, kérdezzük meg, hogy a régiók hogyan viszonyulnak ehhez, mi a régiók véleménye, és jó lenne meghallgatni valakit, aki tisztában van ennek a jogi vetületeivel. Mi egyáltalán a jogi helyzet? Hogyan lehet ezt megvalósítani? És ha mindezen kérdésekre kaptunk választ, akkor mégis milyen eljárás keretében lehet így a forrásokat visszajuttatni az Európai Bizottsághoz. Azt hiszem, hogy ezek a kérdések egyáltalán nem kaptak választ a javaslatban, és még mielőtt választ kapnánk ezekre a kérdésekre, nem vagyok hajlandó pozitív módosítókat kidolgozni, és azt hiszem, hogy Lambert és én a tekintetben egyetértünk. Köszönöm. Uh, uh, a társelőadók véleménye az gyakorlatilag egy olyan nyilatkozat, mi szerint rengeteg kérdés van, amely megválaszolatlanul maradt a korábbi üléseinken, és az Európai Bizottsággal folytatott kommunikációban. Talán ezen a ponton megadnám a bizottság képviselőinek a szót, hogy megpróbáljanak az elhangzott kérdésekre választ adni, és akkor utána folytathatnánk az árnyék előadókkal a sort, mert jelen pillanatban csak a meghallgatásra vonatkozó javaslat fekszik itt az asztalon nálam a két előadó, két árnyék előadótól. Talán a a beszámoló után abban meg tudnánk állapodni, hogy erre a meghallgatásra szükség van. De először talán az Európai Bizottságot hallgassuk meg. Van úr parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a parlamenti képviselők észrevételeit és kérdéseit. Már érzem, hogy nem fogom tudni megválaszolni ebből valamennyit de azért egy kicsit megvilágítanám a bizottsági javaslatot. Azt hiszem, nincs, szükséges, nincs szükség arra, hogy a strukturális reformok jelentőségét hangsúlyozza. Ezt a javaslatot erre a kísérleti projektre úgy tekintjük, hogy ez egy lehetőség a tagállamok számára teljesen önkéntes alapon működik ez, tehát hogyha úgy gondolják, hogy ez a helyes út, akkor a teljesítmény tartalék egészét vagy egy részét felhasználhatják strukturális reformok ösztönzésére. Úgy gondoljuk, hogy meg kellene, hogy hagyjuk ezt a lehetőséget, tehát biztosítanunk kellene ezt a lehetőséget a tagállamok számára. Ugyanis lehetnek olyan előadódhatnak olyan helyzetek, ahol a programok nem teljesítik az előírt mérföldköveket, és ahelyett, hogy a forrásokat elveszítse a tagállam, meg lenne a lehetősége arra, hogy ezeket felhasználja, tehát ugyanannál a tagállamnál maradnának a források, nem mert áramlanának át ezek más tagállamokhoz, és, és abszolút nem a bizottsághoz, e, tehát nem veszne el ez a lehetőség, és ezért gondoltuk, hogy a tagállamok számára meghagyjuk az opciót, semmilyen régiót, semmilyen tagállamot nem kényszerítünk, tehát az önkéntes alapon működik. Nyilván a programokból ki kell emelni ezeket a forrásokat és a reform kötelezettségvállalásokhoz csatolni. De nyilván egy program keretében van gazdasági és szociális partnerség, a regionális partnerek ott vannak velük, konzultálni kell, és nekik beleegyezésüket kell adni egy ilyen programmódosításhoz. Nyilván egyébként ez nem működhet, hiszen a rendelet szabályai, és itt van egy a kohéziós politikának egyik alapelve, amelyet tiszteletben kell tartani, ez a partnerség elve a programon belül. Úgy gondoljuk, hogy a 2020 utáni időszakra ez egy nagyon jó kísérleti projekt, nagyon sokat lehetne ebből tanulni. Gondolom látták, hogy a 2020 utáni időszakra egy hasonló eszközt javasol a bizottság, és már sok tanulságot le lehetne vonni a tagállamokkal folytatott tárgyalásból, eszmecseréből, tehát hogy milyen típusú reformokat lehetne támogatni, hogy a mérföldköveket hogyan fektessük le, milyen mutatókkal mérjük a teljesítést, és így tovább. Ezen szempontok tekintetében nagyon hasznos lenne, hogyha már a, még mielőtt az új MFF életbe lép 2021-ben, lennének gyakorlati tapasztalatok, gyakorlati tanulságok, amelyeket ebből a kísérleti projektből le tudtunk vonni. És ezért javasoltuk azt, hogy a közvetlen kezelésben hajtsuk ezt végre. A jelenlegi körülmények között sokkal kevésbé kockázatos és sokkal kevésbé diszruptív ez az eljárás mint mondjuk az, hogyha ezt a megosztott kezelés szabályaiba próbálnánk beépíteni. Elég csak arra gondolni, hogy mondjuk ki lenne a felelős, ki lenne az audithatóság, a menedzsmenthatóság, mi lehetne visszatérítésre jogosult, mi nem, és itt van, tehát rengeteg ilyen kérdés merülne fel, hogyha a megosztott kezelésben maradna ez a projekt. Semmi nem akadályozza, még a kohéziós politika keretei belül, keretein belül sem, hogy részeket közvetlen menedzsmenten keresztül valósítsuk meg. Hát a technikai segítségnyújtás például már most is így zajlik, vagy a városi fellépések kezdeményezéseit szintén a bizottság csak közvetetten kezeli. Tehát a kohéziós borítékban vannak ezek a források, de ez nem azt jelenti, hogy kötelezően megosztottan kell kezelni. Hangsúlyozom még egyszer, hogy a megközelítésünk célja az volt, hogy ez egyszerű legyen, könnyen használható, és ezért javasoltuk a közvetlen kezelést. Az nem egészen igaz, hogy mi mondjuk elvennénk forrásokat, amelyeket 2019-re tettünk félre, és ezeket megforgatnánk máshol más célokra. Ez nem egészében igaz. A tagállamok tulajdonképpen kellene, hogy jelezzék az európai szemeszter keretein belül a bizottság felé, és itt a 2019-es nemzeti reformtervekről van szó, tehát amelyeket majd egy év múlva nyújtanak be a tagállamok. Tehát a tagállamoknak jelezni kellene, hogy ezen alkalommal, a tervben nyújtása alkalmával, hogy a lehetőséget szeretné kihasználni. És akkor természetesen az érintett tagállam reformkötelezettségvállalásairól, mérföldköveiről, célokról eszmecserét folytatnánk, és akkor már látható lenne az is, hogy a tagállam, mert nyilván még egyszer mondom, a tagállamé a döntés, hogy a tagállam milyen programok erőforrásaiból irányítana át a reformkötelezettségek támogatására. Tehát ez párhuzamosan zajlana, és valószínűleg a 2019-es év első felében kerülne sor rá. Mivel kísérteli projektről van szó, rövidre szeretnénk ezt fogni, egyszerűen szeretnénk megvalósítani, és a végrehajtási időszak is csak három évet fed le. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a strukturális reformok a hagyományos értelemben hosszabb időt vesznek igénybe. Tehát itt most csak arról van szó, nem a teljes végrehajtásról, hanem csak arról van szó, hogy bizonyos célokat teljesítsenek. E, nyilván nem lehet kiértékelni a reformokat, mert az túllépne a három év keretei. Most csak röviden, egyszerűen szeretnék ezt a kísérletet e, kísérleti projektet végrehajtani, hogy a lehetőség meg legyen a tagállamok kezében. Egy tagállam, konkrétan Portugália már jelezte a bizottság felé, hogy nagyon is érdekelné egy ilyen lehetőség, amennyiben a társjogalkotók egyetértenek abban, hogy a bizottság javaslatát követik, kövessék és elfogadják. Azt hiszem, itt abba hagyom, és szívesen válaszolok kérdésekre. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Genorio asszony, kíván most hozzászólni? Nem? Jó. Akkor folytassuk a rendes eljárásban az árnyék előadókkal. Tomásics asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az ECR frakció nem kérdőjelezi meg, hogy a struktúrális reformokat támogatni kell, de kétségeink vannak e bizottsági javaslattal kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk, hogy ahhoz, hogy a mostani költségvetési időszakban vezessük be ezeket a változtatásokat, nem csak megzavarná a végrehajtást és a nyomonkövetést a kohéziós politikában, de csökkenteni a kohéziós politika hatásának a hat, hatását is, mert a széles, nagyon széles körben értelmezett struktúrális reformokra lehetne támogatásokat nyújtani, nem a kohéziós politika konkrét céljait célzókra. Mielőtt ennek az eszköznek az értékelése megtörténik, hogyha akkor változtatunk, az kockázatokhoz vezet, nem megfelelően teszteljük a programok eredményeit ebben a pénzügyi időszakban, és ezzel veszélyeztetjük az eredményességet a következő időszakra is. A teljesítését kötött tartalék, mint eszköz amúgy jó, de nem ebben a formában. Köszönöm, Pante Burg úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony a strukturális reformokról beszélnék én is, ami számunkra is nagyon fontos, csak úgy, mint más frakcióknak. Nagyon fontos, hogy nagyon meggyőző beruházási tervek feltételeit dolgozzuk ki. Általánosságban támogatjuk a javaslatot, de nagyon sok kérdés merült fel bennünk, és a frakciónk álláspontja attól is függeni fog, hogy milyen pontosításokkal él majd a bizottság a jövőben. Ha megnézem a javaslatot, akkor az új 23-as cikkben azt olvasom, hogy az Európai Bizottság végrehajtási jogi aktus révén a tagállamok által végrehajtandó szabályokkal akarja a módosításokat eszközölni. De milyen kritériumok alapján fogják ezt megtenni? Néhány év múlva nem fogunk problémákkal szembenézni, amit majd a a számvevőszék fog feltárni, hogyha nincsenek megfelelő kritériumok, és hogyan fogjuk elosztani az összegeket. És ugyanebben a cikkel, cikkben azt látom, hogy a költségekhez és nem a finanszírozáshoz kötik a pénzeket. Szerintem ezen pontoknak nagyon súlyos pontosítására van szükség, mondjuk Portugália esetében. Mit akarnak finanszírozni konkrétan? Kritériumok alapján kell ezt meghatározni, hiszen mindenki tudja, hogy mindenki tudja, hogy mik lesznek majd a sarokkövek, milyen pontokat kell elérni, ezeket hogyan, mennyi idő alatt, hogy mérhető legyen a teljesítmény. A megfelelő kondíciók meghatározása rendkívül fontos, hogyha el akarjuk oszlatni az aggályokat, amik ezen új reform eszközzel kapcsolatban felmerültek. Ez egy jó projekt, de hogyha kudarcot val, akkor a jövőben még nehezebb lesz, majd 2020 után látni, hogy hogyan tudunk egy sikeres reformokat segítő eszközt bevezetni. A teljesítéshez kötött tartalék egy ösztönző eredetileg, de a tagállamok most hátradőltek, és azt mondták, hogy hát, hogyha nem tudjuk felhasználni a mi prioritásainkra, akkor nem fogjuk javítani a teljesítményünket, mert amúgy is lehetséges, hogy egy év múlva majd csökken a teljesítéshez kötött tartalék valami más ok miatt. Úgyhogy tényleg szeretném pontosan látni, hogy hogyan akarják ezt használni, mert a teljesítéshez kötött tartaléknak a gyakorlatban is ösztönzőnek kell lennie a célok eléréséhez. Még nagyon sok kérdésem van, ezeket tartalékolom majd a meghallgatásig, de szerintem csatlakozom azon kérdés kéréshez a koordinátorok felé, hogy egy sürgős meghallgatást szervezzünk ezen témában, hiszen nagyon sok kérdés vár még pontosításra. Köszönöm szépen! Zöldek? Nem? Damátó asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Végül most öt hónap elteltével a bizottságnak ezt a javaslatát megvitatjuk. Nem egy egyszerű módosítás a közös rendelkezések ről szóló rendeletnek tulajdonképpen. Inkább ez mutatja azt, hogy a bizottság milyen irányba szeretné elvinni a kohéziós politikát, és én azt kívánom, hogy ezzel szemben a tanács is egyhangúan, de a parlament is egyhangúan lépjen fel a jogos határozottsággal ugye azt próbálja elérni, hogy a teljesítmény tartalékot fel lehessen használni strukturális reformok támogatására. De hát itt milliárdokról van szó, hogyha az öt strukturális alapot egybe vesszük. Olaszország esetében például, ahol egyébként kiemelem, hogy ez a második ország, amely a kohéziós politikának a forrásaiból részesül Lengyelország után, két és fél milliárd euróról van szó az öt alapból, 2014-20-as időszakban. És a regionális fejlesztési alap is érintett itt. Ezt az újdonságot egy módosítással kívánják bevezetni, de tesztként nézi ezt, tekinti ezt a bizottság, tehát kísérleti projekt, tehát hajt végre. A reformokat a következő költségvetés beindulásától 2000 27 stabilan támogatnak, de nem mondják meg, hogy milyen forrásokkal. Önkéntesnek jelöli meg mindezt a bizottság, az erőforrások áthelyezését, de nagyon jól tudjuk, hogy a strukturális reformok ról megállapodnak idézőjelben, megállapodnak a bizottsággal a gazdasági szemeszter kereteiben, ahol ugye az uniós partnerek politikait koordinálják. Elég megnézni a célt, a kontextust és a 2017-es decemberi csomagot az eurozóna esetében. A cél az eurozóna stabilitásának erősítése, minden lehetőség, minden lehetséges útvonalat kihasználva arra, hogy a tagállamok a hasznosnak és szükségesnek tartott strukturális reformok végrehajtásáján a munkaerőpiac, nyugdíjrendszer, igazságszolgáltatás, oktatási rendszerre gondolok. Ezt, ezzel egyetértünk, hogy ezekre a reformokra szükség van, például az adócsalás elleni küzdelemre is, viszont vannak más reformok, amelyekre nincs szükség. A mi véleményünk a reformokkal kapcsolatban az, hogy nem értjük, hogy ezeket miért a kohéziós politika forrásaiból kell finanszírozni. A régiók rövid távon veszítenek a finanszírozásból, de közben a kohézió önmaga nem valósul meg, ez gyakorlatilag egy ilyen mentő csónaká alakult, ebből mentik a többi témát, a sürgőségi helyzeteket, természetesen ezekben reagálni kell, de úgy azt mondják, hogy a, a szerződések szentségesítik ezt. Egy veszélyre szeretnénk felhívni a figyelmet. Nem csak arról van szó, hogy a tagállamok az európai struktúrális alapokat kevésbé tudják felhasználni, hanem annak érdekében, hogy ne veszítsék el a teljesítménytartalékot, akár ezt is ö, fel akarják használni, fenntartásokat fognak megfogalmazni, és mi is fenntartásokat fogunk megfogalmazni. Meglátjuk, hogy mi lesz az előadók véleménye. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezek voltak, ezek a kollégák voltak a politikai frakció koordinátorai. A Regi Szakbizottságnak még két tagja fog szólni, és ezután pedig megadom a szót az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőjének, hogy az EGSB véleményét mutassa be a témában, de először Novákov úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem vagyok kommunikációs szakértő, sem PR szakértő. De ha mind a két eh, adónak több információra van szüksége, a döntéshozatalhoz, akkor talán valamit javítani kellene a bizottság és a parlament közi kommunikációban. Az SRSP elejétől fogva ez, meg volt bennem ez az érzés. Úgy indultunk, ugye, hogy 144 milliós költségvetés, és sok kolléga itt igen gyanakóan közelítette ezt meg, hogy hogy lehetséges az a 140 millió eurós költségvetés, hogyan fog ez strukturális reformokat eredményezni. Ezután megneveltük a költségvetést, most ugye megvan ez a javaslat, másfél évre vonatkozik. Nem fogom azt mondani, hogy ez egy jó javaslat vagy rossz javaslat, én megvárom a társ előadók véleményét és munkáját, de ha már az elejétől fogva tudjuk, hogy mi a végső cél, mi az erőleépés, akkor talán jobb partnerek lehetnénk, jó partnerek lehetnénk ebben a megállapodásban. Az utóbbi három hónapban szinte hetente nézek szembe kérdésekkel. Mi történik a teljesítménytartalékkal? Miért uh, kell ezt megszüntetni? Én nem értem egyébként, hogy ki mondja ezt az embereknek. és a CPR-rel kapcsolatban a legutóbbi megjegyzés az az volt, hogy a kedvezményezettek számára teremtünk bizonytalanságot. Minden két hónapban megváltoztatjuk a működését az alapoknak, a CPR-ral, a teljesítménytartalékkal, a reformok teljesítésére szolgáló eszközzel, és így tovább. Én szerintem egyszerűsíteni kellene a munkamódszereket, kevesebb lépéssel és nagyobb bizony, bizalommal az intézmények között. Ez azt hiszem mindenki érdeke, a parlamenti és a bizottsági is, és a kedvezményezettek is. Egyébként minden héten nekiállhatunk, és a nulláról kezdve magyarázhatjuk az önkormányzatoknak, az kedvezményezetteknek, és így tovább, hogy mi nem változtatgatjuk a szabályokat havonta. Malatics asszony. It is very important. Köszönöm szépen, azt hiszem nagyon fontos, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit is szeretnénk elérni, hiszen rendben, ha a teljesítménytartalékot felhasználjuk ahhoz, hogy a technikai segítségnyújtást növeljük a kohéziós politikán belül, és ezt, ezeket a reformokat finanszírozunk, a kapacitásépítést, az intelligens szakosodást, illetve a tagállamok jobb felkészítését a jövő kohéziós politikájára, akkor ezt elfogadhatjuk, már csak azért is, mert ez szabadon választható a tagállamok számára. De amit ön mondott a prezentációja során a bizottságtól, az az volt, hogy ezt össze szeretné kapcsolni a nemzeti reformprogramokkal. Ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, ugyanis összekapcsolni ezt a nemzeti reformprogramokkal, gyakorlatilag egy új RSP lenne, ugyanakkor a mai ülés kezdetén ezt már megvitattuk. Miért hozzuk létre ezt, miért építjük ezt a kohéziós politikán belül? Úgy gondolom, hogy ez nem egy jó megközelítés. És lehetőség nyílik arra is, említette, hogy nem jó, hogy a közös irányítás alá tartozzon ez, hiszen kétséges a végrehajtás. Inkább közvetlen irányítás alá kellene, hogy tartozzon. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mintha egy új um, RSP-t hoznánk uh, létre. Úgy gondolom, hogy ezt uh, tényleg meg kellene fontolnunk. Másodszorban pedig, amit elmondott, az az, hogy ezzel uh, gyakorlatilag rugalmasságot adunk a tagállamoknak, gyorsan, rugalmasan lehet eljárni, és strukturális reformokra lehet fordítani a forrásokat. De amikor a tagállamok a bizottsághoz fordulnak, és úgy döntenek, hogy például integrált kulturális örökséggel kapcsolatos fejlesztési projektekre fordítják a forrásokat, erre vannak konkrét példák is, ugyanis ezen prioritásra fordítottuk Horvátországban a forrásokat. Nem tudtuk könnyen átcsoportosítani a forrásokat ezen új prioritás felé. Most több forrásra van szükségünk, de nincs rugalmasság. Ugyanakkor volna rugalmasság, ha a tagállamok arra lennének kényszerítve, hogy arra használják fel a forrásokat, amelyekre a bizottság szánta őket. Itt nemzeti borítékokról van szó. Tehát tényleg meg kell fontolnunk, hogy mit is akarunk elérni a nemzeti borítékokkal a kohéziós politikán belül. Köszönöm. Köszönöm szépen, nincs további hozzászóló. Palmieri úr, öné a szó, hogy ismertesse az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét erről a dossziéről. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Az EGSB számára egy ilyen eszköz, amely segíti azon kötelezettségek végrehajtását, amelyet a tagállamok vállaltak az európai gazdasági szemeszteren belül, fontos. De szerettük volna kiemelni azt, hogy fontos lenne a reform, meg, strukturális reform definíciójának a meghatározására. Szerettük volna arra felhívni a figyelmet, hogy lehetnén, lehetnek olyan reformok is, amelyek rövid távon magasabb közkiadásokhoz vezethetnek, viszont közép vagy hosszú távon be, nagyobb bevételhez is vezetnek az államkasszába. Tehát szorosan kell együttműködni a tagállamokkal, hogy ezeket a reformokat végrehajtsák, és jobb legyen az integráció és a konvergencia az Európai Unión belül. Ezen okból az EGSB támogatja azt, hogy legyen egy mechanizmus, amely ösztönzi a tagállamokat arra, hogy reformokat hajtsanak végre, és ehhez társul megfelelő finanszírozás a több éves pénzügyi kereteken belül. Azonban kondíciókat, feltételeket szabnánk eme, e, ehhez a kísérleti szakaszban, amely a teljesítménytartalék felhasználását e, jelentené. Tehát csak olyan esetben kerülhetne erre sor, hogyha az ilyen jellegű beavatkozások a gazdasági különbségeket szociálisan fenntartható módon csökkentenék. És e tekintetben aktív monitoringot és folyamatos monitoringot kérünk a végrehajtásról az európai gazdasági szemeszter keretein belül. És e tekintetben újra hangsúlyozzuk annak a jelentőségét, hogy a partnerség elvét be kell tartani, tehát be kell vonni a gazdasági és szociális partnereket, a civil társadalom szervezeteit és ezt minden szakaszban meg kell tenni a monitoringra és a pénzügyi kezelésre, illetve a stratégiai értékelésre. Ugyanúgy igaz ez, mint a végrehajtásra. Megköszönöm még egyszer a figyelmüket, és természetesen a rendelkezésükre állunk az eszmecsere további elmélyítése tekintetében, akár négy szemközti találkozókkal. Szerintünk nagyon hasznos a rendszeres információcsere az intézmények között, az EGSB, illetve az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága között. Mr. von Breska. Köszönöm szépen, von Breska úr. Kíván válaszolni néhány kérdésre? Parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdéseket, amelyek rendkívül fontosak háromra szeretnék, három kérdéskörre szeretnék kitérni. Az első, miért nem vagyunk explicitebbek, miért nem mondjuk ki pontosan, hogy ezek azok a kritériumok, amelyek alapján értékelni fogjuk a reformokat, stb. stb. Így fogjuk meghatározni a célokat, stb. Hiszen az a benyomás alakul ki, hogy a bizottság magához ragadja a hatalmat. A az a probléma, amivel szembenézünk, hogy nem tudjuk, hogy milyen típusú reformok és intézkedések sorával fog előállni egy-egy tagállam. Portugál esetében a portugál hatóságok, legjobb tudomásom szerint, az oktatást és a szakképzési rendszert szeretnék javítani, a hozzáférést, különösen a fiatalok számára, ez tehát egy konkrét probléma. De nyilván az üzleti környezet, a munkaerőpiac, a jog tekintetében is lehetne reformokat végrehajtani, lehetne szükség reformokra, és előre nehéz megmondani azt, hogy konkrétan erre fogunk támogatást adni, mert területenként más és más intézkedésekre van szükség a helyzet javítására. Tehát ez teljes mértékben a tagállamok kezében van. A bizottság nem fogja azt mondani, hogy ekkora összegeket fogunk elkölteni, vagy hogy ezeket a pontokat, célokat kell elérni. A dolga következőképpen néz ki. A tagállam előáll egy javaslattal, felsorolja, hogy milyen intézkedéseket akar végrehajtani, és amire felszeretni használni az ösztönzőket. Ezek a az elérendő pontok, ezek a módszerek, az időhatárok, és ennyi összegre van szükségünk ehhez. Tehát ezt nem a bizottság fogja föntről lefelé meghatározni a tagállam számára, hanem a tagállam kell, hogy előálljon a javaslattal. És hangsúlyozom még egyszer, hogy ezt a tagállam megteheti anélkül, hogy a régiók jóváhagyását megkapná. Németországban például hogyha Szászországból vagy Bajorországból ki akarnának venni pénzt, akkor azoknak a régióknak muszáj lenne hozzájárulni. Nem lehet azt mondani, hogy őtőlük elvesznek valami pénzt, és azt átcsoportosítják valahová máshova az ő jóvágyások nélkül. Ez világos kell, hogy legyen. A másik kérdés. Miért nem használtuk a kohéziós politikai eszközöket és alapokat arra, hogy ösztönözzük a reformokat? Nos, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a kohéziós politika a beruházásokra összpontosít, és csak ezekre. Nagyon sok reformhoz szükség van beruházásra. Gondoljunk például a munkaerőpiacra, hogyha valaki munkanélkülivé válik, akkor hogyan támogassák, vagy a közfoglalkoztatási rendszerek, ezek mind beruházás igényesek de ugyanakkor vannak szabályozási vagy administratív természetű rendelkezések is. Ezeket a reformokat nehéz árcédulával ellátni. Mert itt csak egy jogszabályról van szó, mennyibe fog ez kerülni, senki nem tudja előre megmondani. Úgyhogy a megközelítésünk ezen konkrét kísérleti program esetében az, hogy egy új rendelkezést fogunk használni, amit a saját rendelethez vezettek be, ezt a tárgyalást a kollégák jól ismerik, ez a kifizetések bizonyos feltételek teljesítéséért. Nem költségekről van szó, számlák megtérítéséről, hanem arról, hogy egy célt kitűzünk, és hogyha azt a célt elérték, akkor megkapják a pénzt. Ezt az egyetlen dolgot fogjuk nézni, nem fogunk számlákat nézni. Ez egy teljesen más tip más játékszabályokkal játszott gyakorlat. Nem a költségeket, az egyszerűsített költségeket, vagy a valós költségeket nézzük, nem a kiadási oldalt nézzük tehát. És még egy dolog, miért akarjuk a nemzeti reformprogramokhoz kapcsolni mindezt? Nos, két okból. Az első, az európai szemeszter, az a keret, amelyben strukturális reformokról tárgyalunk. Úgyhogy teljesen észszerű a meglévő keretek felhasználása, nem csak azért, hogy a tagállam javasolhasson reformokat, hanem azért is, hogy, a hogy az Európai Bizottság a végrehajtást nyomon tudja követni. Az országjelentések, amiket minden évben az Európai Bizottság elkészít, meg tudjuk nézni, hogy igen, volt egy kötelezettségvállalási reformra, látjuk, hogy mennyit haladtak, és tudjuk értékelni. Nem gondoljuk azt, hogy hatékony vagy lenne, vagy értelme lenne egy új külön rendszer felállításának, ha egyszer már rendelkezésünkre állnak az eljárások, amelyek keretében ez a munka, a nyomunkövetés elvégezhető. Ez az egyszerű oka annak, hogy azt gondoltuk, hogy ez az előrevezető út, és azt hiszem itt abban is hagynám. Köszönöm szépen, Krél asszony, Van Nistelrooy úr. Ez az egész engem igazából nem győz meg, ami nyilván nem lep meg senkit itt a teremben. Breszka úr, ön nagyon jól emlékszik arra, hogy ez a parlament amúgy sem akart így ebben a formában egy teljesítmény tartalékot, hiszen ez nem egy igazi teljesítmény tartalék, nem is tudom, hogy mikor, 7 évvel ezelőtt teljességgel egyetértettünk abban, hogy minden tagállam különböző tagállamok nem fogják tudni elérni a célokat. Ezt ön is tudja, hiszen ön is részt vett a célok megfogalmazásában, és igazából nem értem, hogy miért kellene most határoznunk arról, hogy a kohéziós politikában felhasználandó összegeket teljesen másra fogjuk fordítani. Persze ezek fontos dolgok, én is szeretném, hogy végre kell haj... végrehajtsuk a strukturális reformot, de nem ez a kohéziós politika célja. Az én feladatom pedig a kohéziós politika védelme, a régiók védelme, támogatása, a projektek támogatása, amelyek célja a régiók egymáshoz való közelítése. Ez a cél, amely a szerződésben is szerepel, és akkor most jön a bizottság, és azt mondja, hogy nem, elveszünk 21 milliárdot, vagy természetesen ugye önkéntes alapon, és nagyon egyértelműen elmondhatom önnek, hogy a szövetségi tartományok Németországban ezt nem támogatnák, ott nem szerezne többséget. Kifürkésztem, hogy vajon hogyan vélekednek ott, és azt mondhatom, hogy nem lelkesek. Németországban is van persze reform igény, nem arról van szó, hogy erre nem volna ott szükség, de ha előállna egy olyan javaslattal, amely talán nem felhasznált forrásokkal, vagy valamilyen okból nem felhasznált forrásokkal tölteni meg a teljesítménytartalékot, amelyek összegeket talán más régiókban lehetne bevetni a kohéziós célok elérése céljából, vagy például a jó régiókat, a jól teljesítő régiókat támogatnánk, ami tényleg a teljesítménytartalék célja lenne, akkor nem ülnénk itt és nem vitáznánk. De kivenni ezt az összeget és valami teljesen más dolgot kezdeni ezzel, azt hiszem nem válaszolja meg a kérdéseket. Nem kaptunk kielégítő válaszokat. Én eh, tényleg nagyon szívesen megtartanám ezt a meghallgatást. Másodszorban pedig nem tudom, hogy jelen pillanatban ez-e a megfelelő lépés. Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr. Köszönöm szépen. Nem nagyon van ehhez mit hozzátennem ami a javaslatot illeti, nem maradt már olyan sok ebből a javaslatból. Igazából egy kérdés maradt még a parlament. Szeretné megváltoztatni ezt a javaslatot, ha nem, és ez gyakorlatilag ugyanaz, amit Krél asszony mondott, csak másképpen. A Krél kollega azt mondta, hogy a bizottság ezt elveheti, ez nem jelenti azt, hogy elveszne, hiszen bekap, beépítenék a júniusi javaslatba. Tehát igazából semmi sem vész el itt nem arról van szó, hogy bárkit is megbüntetnének, de igazából egy bölcs tanulságot sem tudunk ebből levonni, és akkor érdemes volna valóban megtartani a meghallgatást. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az eszmecserét. Általában azt kellene mondjam, hogy a következő lépésünk az lesz, hogy megvitatjuk a jelentés tervezetet, a jogalkotási anyag jelentés tervezetét, de ma a két társ előadó, illetve az összes árnyék jelentéstevő azt kérte, hogy több információt eh, szolgáltassunk, megerősítést kértek, feltettek bizonyos eh, kérdéseket, amelyekre még nem kaptak választ. Köszönjük a Breszka úr által adott válaszokat. Ez egy nagyon jó nekifutás volt, de hát úgy tűnik, hogy a közönség nem elégedett a válaszokkal. Nem zárhatom le ezt a vitát, úgyhogy azt ígérem, hogy áttérünk a jelentéstervezet megvitatására, hanem inkább azt ígérem, hogy ma a koordinátorok ülésén megvitatjuk a különleges meghallgatás lehetőségét. Ugyanis amikor ilyen sok kérdés merül fel, további válaszokat igényelünk. Ezért azt javaslom, hogy most zárjuk le a vitát erről a pontról mára, és folytatni fogjuk a koordinátorok ülésén a téma megvitatását. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk. Folytathatjuk akkor a koordinátorok ülésével? Igen. Akkor kérném azokat, akik nem vesznek részt a koordinátorok ülésén, hagyják el a termet. Köszönöm.